Uh, good morning, everybody. Shall we get started? May I have attention, please? Could you hold on uh, on your conversation? Kedves kollégák, lassan megkezdjük az ülést. Kérem a magánbeszélgetéseiket fejezzék be. A 21-es ponttal nem foglalkoztunk ma. Ö, Tegnap ö, van ezzel kapcsolatban valami az anyagokba, egy háromtagú delegáció utazott Ciprusra. Jó magam, Péter Stasner és Jánosz Katolidis. Ezek a látogatások véleményünk szerint nagyon fontosak, hiszen nem csak arra biztosítanak lehetőséget, hogy a kormányzattal eszmét cseréljünk, hanem természetesen a parlamenttel is, az illetékesekkel, az érintettekkel, szakszervezetekkel, kereskedelmi kamarával, és így tovább. És tényleg első kézből szerezhetünk információkat arról, hogy hogy értékelik az emberek az elnökséget, mit várnak egy ilyen kis ország esetében, amely ugye először tölti be az elnöki szerepet. Megnézhettük a szöges drótot is a helyszínen, a választóvonalat, ami ugye átmegy Nikózián a fővároson. Úgy gondolom, hogy mindez azt mutatja, hogy nagyon hasznosak ezek a látogatások. tehát a jövőben is folytatni kívánjuk ezeket a látogatásokat, hiszen ha erre sincs lehetőség, akkor mi marad? Milyen látogatásokat tehet ez a szakbizottság? Megjegyzésük van ezzel kapcsolatban? Nincs. Akkor kezdjük meg a mai rend tárgyalását. 22-es pont. A dömpinget behozatallal védelemről szóló tanácsi rendelet módosítása. A második alkalommal foglalkozunk ugye ezzel. Itt most nem a VTO vitarendezés keretein belül került ez most szóba, hanem a mi bíróságunknál az a határozat született, hogy a mintavételi technika, amit a bizottság használ a piacgazdaság értékelésre, az nincs összhangban az antidömping rendelettel. Úgy gondolták, hogy ezeket a rendelkezéseket be kellene vezetni az uniós jogba, és tisztázni kellene ezt az egész nyomozati vizsgálati eljárást, meg kell nézni, hogy mit lehet tenni, és milyen határidőkkel kell mindezt elvégezném. Én vagyok ennek az előadója. Az én javaslatom az, hogy egyszerűsített eljárás keretében lépjünk tovább e tekintetben. és módosítók nélkül fogadjuk el a bizottság javaslatát, a koordinátoraink is támogatják ezt az eljárást. Hogyha elfogadják, akkor ma szavazunk is erről, csak hogy felgyorsítsuk az eljárásokat. Paul Murphy, tessék. Egy kérdésem lenne. Értem én, hogy milyen fontos a mint a vétel látom, hogy milyen nagy terhek vannak lennének, hogyha nem módosítanánk a rendelkezéseket. A 2.7c módosítója azonban meglehetősen komoly, ugye a három hónapos határidő kikerült a szövegből, nincs, nem került helyre 4-5-6 hónap, hanem teljesen kikerült innen, és véleményünk szerint ez meglehetősen bünteti a nem piacgazdasági beszállítókat. Mi a helyzet ezzel? Nem tudom, nem akarta a bizottság esetlegesen egy nagyobb határidőt adni, ahelyett, hogy eltüntesse teljesen ezt. További kérdés megjegyzés. A bizottság itt van, látom, úgyhogy meghallgatjuk az ő véleményüket. Tessék, önöké a szó. Köszönöm, és köszöntök mindenkit. Rá is térek a kérdésre. A három hónapos határidő határkő helyezésével kapcsolatban Igaz az, hogy a bizottság azt javasolja, hogy a határidőt vegyük ki az anyagból, ennek két oka van. Először is a bíróság közelmúltbeli határozata értelmében ennek a határidőnek a túllépése ugye az antidömping vám kötelezettség megszűnése. Ez egy komoly kockázat, és az irányú vizsgálatok rámutattak, hogy ez egy nagyon bonyolult, időigényes folyamat, aztán ezt helyrehozni. Az, hogy egyáltalán nincs határidő, az nem állja meg teljesen a helyét, mivel a bizottság egy ideiglenes meghatározást kell, hogy elvégezzen, amelyben az érték meghatározás, a piacgazdasági kezelési tényezők megállapítása és más hasonló fontos kérdések megállapításra kell, hogy kerüljenek. Tehát van egy köztes határidő, amely azt jelenti, hogy erre legkésőbb a kilencedik hónapban sor kell, hogy kerüljön az összes többi vizsgálati elemmel együtt. Mi ezt nem tartjuk súlyosnak vagy büntető jellegűnek, mivel véleményünk szerint ez több időt ad az intézménynek, intézményeknek arra, hogy átfogó vizsgálatot végezzen a átmeneti gazdaságokban tevékenykedő cégek vonatkozásában. Tehát kellő alaposságú vizsgálatra van szükség, ezért is született ez a javaslat. Másik oldalról igazából ez egy célzott módosítás, amely lehetőséget biztosítana a bizottságnak a további mintavétel alkalmazására. és ez teljesen összhangban van az EU VTO-s kötelezettségeivel is, ahogy erre a VTO vitarendezési testületének jelentése is rámutatott lábbelik vonatkozásában. A further discussion on this topic? No. További megjegyzés? Nincs. Jó. Akkor lépjünk tovább. Nézzük a 23-as és 24-es pontokat. Pablo Talba a jelentéstevő mindkét esetben. Az Európai Unió és tagállamai egyrésztről, másrésztről Közép-Amerika között létrehozandó társulási megállapodásról szólnak ezek a pontok. Az egyik egy köztes jelentés, amelyet az AFET-tel együtt készítünk elő. A másik pedig ennek a részleteinek a megvitatása, kidolgozása, hiszen ebben ugye egy teljes körülkereskedelmi megállapodás is benne foglaltatik. Erről már beszéltünk, most azonban elmélyítjük a vitát a véleménytervezet meg. A tanácsban döntés született erről tegnap előtt 10-én. Éppen ezért az Európai Parlamentet most hivatalosan felkérik, hogy járuljon hozzá ehhez a döntéshez. Erre hivatalosan valószínűleg a szeptemberi plenárison kerül sor. Van egy rendelet javaslat itt, eh, ahogy ez lenni szokott a kereskedelmi megállapodások esetében. Ez eh, a banán ángazatot érinti, stabilizációs megállapodás. Ugye Közép-Amerikával gyakran felmerül a banán téma. Jörg Lechtfried a jelentéstevő, és ezzel is foglalkozunk a mai napon. Tehát a 23-as, 24-es pontok vonatkozásában megadjuk a szót Pablo Feleva kollégánknak. Pablo, ennyi szó. Presidente, lo primero quería comenzar agradeciendo. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak a munkám segítéséért a vélemény elkészítése során. Voltak itt eh, hatásköri problémák is más szakbizottságokkal. Szeretnék köszönetet mondani tehát a támogatásért, és természetesen a kollégák támogatásáért is, amelyek segítségével végső soron el tudtam készíteni a véleményt. Nagyon aktívak voltunk az előkészítő munkában, a társulási szerződés előkészítő, előkészítő munkájában, amely ugye június 29-én lett aláírva. Ezen túlmenően, és ezt már elmondta az elnök úr, júliusban a tanács határozatot hozott ennek a megállapodásnak az elfogadásáról, amire már a parlamentben egyébként sor fog kerülni a szeptemberi plénumon. Ma szeretnénk bemutatni önöknek ezt a véleményt. Ez egy ideiglenes tervezet, amelyet a 50-es cikkelyel összhangban készítettünk. Szeptember 18-án fogunk itt a szakbizottságban szavazni erről a tervezetről, és a elfogadásra, a megállapodással, együtt való elfogadásra vonatkozó javaslatról október 11-én fogunk tudni szavazni. Itt egy nagyon jelentős, mind az Európai Unió, mind pedig Közép-Amerika számára fontos megállapodásról van szó. Egyrészt politikailag nagyon nagy a súlya, hiszen ez az első bilaterális megállapodás a két régió között a Lisszaboni szerzős hatályba lépése óta, és példaértékű lehet, illetve kell legyen a világ ezen régiója számára, hiszen nyilvánvaló, hogy további megállapodásokra is sor fog majd kerülni ennek megkötése után. Valamint ez egy olyan megállapodás, amely Közép-Amerikában a politikai integrációt kell, hogy elősegítse. Tehát nagyon jó jelzés, hogy Panama is részt vesz ebben a megállapodásban. Ami a gazdasági integrációt illeti, mind a két régió számára tele van potenciálokkal ez a megállapodás a San Jose-ban 1984-ben megindított párbeszéd nyomán halad tovább ez a megállapodás, és a szektorok közötti különbözőséget, a szociális kohéziót és a kereskedelmi áruk áramlását hivatott elősegíteni. Egy olyan jogi keret, amely a viszonosság, a kölcsönösség talaján áll a különböző áruk és szolgáltatások tekintetében, és teszi mindezt a nemzetközi előírások figyelembe vételével. Az együttműködés keretében elsősorban arról van szó, hogy Közép-Amerikának segítsük a különböző nemzetközi feltételekhez való alkalmazkodását, és hozzájáruljunk ahhoz, hogy a nemzetközi struktúrákba jobban be tudjon kapcsolódni a régió, illetőleg ennek a régiónak a jóléte is növekedjen környezetvédelmi, szociális és foglalkoztatásügyi szempontokat is figyelembe vettünk, ezeken a területeken is együtt fogunk működni. A megállapodás összhangban áll a WTO előírásaival, és a földrajzi árujelzőkre vonatkozó saját előírásainkkal is. Ezen túlmenően a környezetpolitikai, illetőleg növényvédelmi és egészségvédelmi előírásainkkal is. Ezen túlmenően ez a megállapodás tulajdonképpen a regionális együttműködésnek a szociális komponenseket is tartalmazó konszolidált változata, betartva az emberi jogokat és a demokrácia jogállamiság feltételeit is tartalmaz a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos rendelkezéseket is. A megállapodás úgy a belső, mint a nemzetközi szabályainknak megfelel. Nagyon szoros történelmi, politikai és kulturális kapcsolataink vannak, figyelembe véve a különbözőségeinket is, és ezt szeretnénk erősíteni az áruforgalomban, illetőleg a szolgáltatások kölcsönös nyújtásában is. Mind a két régióban a foglalkoztatás növeléséhez is hozzá kell, hogy járuljon, és az Atlanti óceán két partját hídként hivatott összekötni. Ezt a hidat meg akartuk építeni, és most ki is akarjuk szélíteni. Ezért kérem, hogy a megállapodást hagyják jóvá, járuljanak ahhoz hozzá, és arra is szeret, azt is szeretném kérni, hogy a hatályba lépés után a bizottság figyelje a végrehajtást. Köszönöm szépen, Pablo, akkor nyissuk meg a vitát, és természetesen a belevonjuk a az árnyék jelentéstevőket is, először az SND képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm jelentéstevő úr. Először is eh, köszönöm az igazán jó csapatmunkát, amiben részünk volt ennek az ügynek a kapcsán, és eh, a mai szavazás is szorosan kapcsolódik ehhez, tehát igazán köszönöm a titkárságnak is a kitűnő munkáját, amely nélkül nem tudtunk volna ilyen hatékonyan és jól dolgozni, hogyha nem kaptunk volna ilyen támogatást. Mindössze szeretnék arra rámutatni, amit a jelentéstevő is mondott, és néhány kérdést szeretnék megemlíteni. Ami nekem nem igazán tetszett, az az, ahogyan az AFET bizottság igyekezett befolyásolni a munkánkat ebben a kérdésben. Meggyőződésem, hogy a az, hogy, hogy ö, hagytuk az afetet ö, többek közt, ö, többé-kevésbé uralni ezt a, az egész ügyet, ez nem igazán helyes döntés, és ö, most azt látom, hogy a jövőben végig kell gondolnunk, hogy a jog szerint hogyan kell eljárnunk, és a jog kell, hogy uralkodjon, és nem pedig az, hogy egyik vagy másik bizottság kisebb vagy nagyobb nyomást tud-e gyakorolni ránk és érvényesíteni. Meg kell együtt néhány jogi kérdést is oldanunk, de mindenképpen szeretném értékelni, az elvégzett munkát azért elég jól megoldattuk. Nem a, annyira a tartalomra gondolok, a, ne, ezek a kereskedelmi megállapodások nem csak kereskedelemről szólnak, hanem sokkal több erről van itt szó, más területeket is érintenek. Az Európai Parlament véleményem szerint abszolút jó úton jár, amikor összeköti a kereskedelmi kérdéseket néhány vagy bizonyos nem kereskedelmi jellegű kérdésekkel. És például, amikor az emberi jogi kérdéseket és a kereskedelmi kérdéseket összekapcsolja, vagy a környezetvédelmi kérdéseket, munkajogi ügyeket, mert úgy gondolom, hogy itt lehetőségünk van hogy segítsünk az embereknek az Európai Unión kívül is, és a kereskedelmi erőnkkel. Hát legyünk őszinték. Én szerintem ezt ebben az megállapodás esetében is ezt tettük, és elég jól tettük. Amit még hozzá szeretnék tenni a teljesen elfogadható észrevételéhez a jelentéstevőnek, hogy szerint, remélem, hogy ezen az úton fogunk tovább haladni, és még egyszer nagyon köszönöm. Elnök, hát eléggé meglehetősen igaza van egy kereskedelmi megállapodás, mint ez is. Ez a miénk kell, hogy legyen, de hát a döntést ugye azok hozták, akik döntési helyzetben voltak de természetesen megvan a jogunk, hogy ne értsünk egyet valamivel, és azt mondjuk, hogy ez nem volt helyes. Akkor most az Alda nevében Maria de Sarnes. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is én is szeretnék köszönetet mondani kollégánknak, aki a jelentés tevője, kitűnő jelentés van előttünk. Egy dolgot szeretnék elmondani, az imént elmondta a bizottságokkal kapcsolatban a másik kollégák is. Úgy gondolom, hogy ez a megállapodás kereskedelmi szempontból az unió számára kétségtelenül kitűnő, ez nem vonom kétségbe. A pénzügyi szolgáltató vállalatok számára szerintem nagyon jó perspektívákat nyit segít, de nem szabad elfelejtenünk, és a kollégám is nyilván ezt így értelmezi, hogy ennek az egyezménynek a megvalósítása nem csak a mi érdekeinket kell, hogy szolgálja, hanem a fenntartható fejlődést, és főként ezt kell, hogy szolgálja Közép-Amerikában és a helyi termelő kapacitásokat, és mindez természetesen a munkajog és az emberi jogok betartásával. Tehát nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy egy társulási egyezmény vagy megállapodás számunkra nem csak egy eszköz azért, hogy növeljük a szabadkereskedelmi lehetőségeket. Ez egy olyan eszköz, aminek kell, hogy legyen olyan célja is, hogy javítsuk az életminőséget, csökkentsük a szegénységet, hogy megerősítsük a civil társadalmat, a dolgozók munkavállalói jogait ezekben a latin-amerikai országokban, és a fenntartható, fejlesz, fejl, fenntartható fejlődést, különösen például a nyersanyag kitermelés területén, a, hogy a vízhez való hozzájutás ne kerüljön ismételten megkérdőjelezésre. Biztos vagyok abban, hogy a kollégánk ezt mind figyelembe fogja venni, de nagyon fontos, hogy ez a az egyezmény, ez a megállapodás, ez szimmetrikusan legyen kedvező ne csak az uniónak, hanem a latin-amerikai országoknak is, és elsősorban azoknak, akik ott azon országokban élnek. Elnök, most pedig akkor a zöldek képviselő nincs itt, de Franciska Keller itt van. Köszönöm szépen. Nem tudok más, mint teljesen egyetérteni azzal, amit a kolléganőm mondott az emberi jogok ügyében, és ez nagyon fontos a partnereink számára is e tekintetben. Vannak bizonyos kétségeim, hogy ez a társulási egyezmény valóban mindkét félnek azonos módon előnyöse. Először is a hondurászi államcsíny harmadik évfordulóján került aláírásra, eh, ahol a parlamenti demokrácia, mint olyan, hát nem igazán működik, és egy, Hondurasban egy ilyen fontos esemény történt, és hát nem tudom, hogy a bizottság ezt említette, vagy gondoltak -e erre, vagy volt-e valami észrevétel, vagy a partneroknak ezt úgy megemlítették-e. Ami a fenntartható fejlődést illeti, nem igazán látjuk ezt kellően megfogalmazva a megállapodásban, például a pénzmosással kapcsolatban. Jó lenne, hogyha esetleg a bizottság meg tudná magyarázni, hogy a társulási megállapodásban lévő elemek hogyan ö, alkalmazkodnak a pénzügyi irányelvhez, illetve az infrastruktúra kérdésekhez. Ugyanez például a Panama a világ egyik nagy adóparadicsoma, folyamatosan kritizálja az OECD és mások is, és mégis ez, ez egyik legnagyobb pénzmosó hely, olyan pénzek, amik Mexikóból, Kolumbiából, a kábítószerből származnak. Hát higgyük el, hogy javul a helyzet, de esetleg megmagyarázhatná a bizottság, hogy hogyan fog ez hatni majd, és illetve hogyan vették mindezen elemeket figyelembe? Egy partnerségi és együttműködési megalapodásot is ugye 2003-ban tárgyalta le és kötötte meg az Unió. Ez nem lépett hatályba még mindig, most van -e ebben változás, vagy mi a helyzet, és hogyha még mindig nincs hatályban is, akkor továbbra is várni kívánnak a társulási megállapodással, addig, amíg ezek rendeződnek, mert a fejlődést is ugye arról volt hogy jobban figyelembe vesszük. És végezetül a fenntartható fejlődés fejezet szerintem hát nem mondható igazán erősnek. Az ellenőrző mechanizmusoknak a megvalósítása eléggé valószínűtlennek tűnik, tehát szerintem a társulási megállapodás az emberi jogok és a fenntartható fejlődés érdekében nem sok eredményt fog hozni. Tehát a partnerországok számára nem igazán látom az előnyöket. Elnök, köszönöm szépen. Gue, képviselője nincs itt. Pearl Murphy viszont itt van. Akkor öné a szó. Köszönöm szépen. Nekem úgy tűnik, hogy ez a megállapodás jellegzetesen olyan megállapodás, amit a bizottság a világ minden részén szeret kötni. Szabadkereskedelem és az európai eh, elektronikus kereskedelem érdekében de még maguknak, az európai dolgozóknak sem igazán hasznosak ezek. A emberi jogokról, fejlődésről betesszük néhány kifejezést, aztán jól van, hagy menjen. Egész konkrétan az Európai Bizottság nagyon örült, hogy bejelenthette végre a megközelési a megállapodást, illetve és nagyon sokszor, mint a kaftában is, ugye a kafta például nagyon rontotta a családi gazdaságoknak a helyzetét az adott térségben. Ezért kérdés, hogy az Unió mit akar tenni annak érdekében, hogy negatív hatásokat kiküszöbölje és a társulási megállapodásoknak egyértelműen kell, hogy legyen egy parlamenti dimenziója is, de nem csak a közép-amerikai országokban, de hogyha vegy, és hogy kérdése lenne, hogy hogyan működnek a, vegyes, a parlamenti vegyes bizottságok. Elnök, van-e további hozzászólónk? Nincsen. Akkor hallgassuk meg a bizottságot. Három bizottsági képviselő van körünkben. Matthias Jörgensen, a másik kettő John Clark, nem tudom, ki fogja kezdeni. A kereskedelmi főigazgatóság kezd? Jó, akkor Matthias Jorgens. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az észrevételeket Megpróbálok röviden fogalmazni. Először is úgy gondolom, hogy teljes mértékben egyetértünk abban, hogy ez egy ambiciózus megállapodás, aminek az Unió csak örülhet. Ez mindkét régiónak előnyöket jelent, és ez kiderült az előzetes, függetlenül készített hatástanulmányokból is. A, az iga, és a parlament is dolgozott ezen. A megállapodás egy komoly hozzájárulás a regionális integrációhoz, mind politikai, mind gazdasági vonatkozásban. Véleményünk szerint tartalmaz egy nagyon erős fejezetet a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ebben az egész folyamatban nagyon határozott politikai kötelezettségvállalást láttunk a közép-amerikai országok részéről, és a meghallgatásokon keresztül is, amiket a megállapodásra kapcsolatban szerveztünk, ez látható volt. És az, hogy június 29-én került aláírásra ez a megállapodás, Közép-Amerikában mind a hat elnök, közép-amerikai elnök jelen volt az aláíráskor, és a külügyminiszterek és a kereskedelmi miniszterek is aláírták a megállapodást Kárdegucht biztos úrral együtt, valamint a külszolgálat képviselőjével. Most amennyire csak gyorsan lehet, szeretnénk haladni a ratifikálási eljárással itt az unión belül és a közép-amerikai akkal, hogy mindkét fél valóban elkezdhesse ennek a megállapodásnak az alkalmazását, amit két évvel ezelőtt véglegesítettünk. Most néhány konkrét észrevételre reagálva, amiket itt felvetettek a képviselők. Az egyik az volt, hogy fej, hogy erőse vagy sem a fenntartható fejlődési fejezet. Szerintünk erős, megvan ez, jogilag kötelező előírások vannak benne, hogy a, meg, például a ö, fenntartható halászat, a bányászatban megfelelő előírások vannak, és ezek lehetővé teszik a nyomonkövetést és arra is lehetőség van, hogy egy panel útján biztosítsuk azt, hogy az országok tiszteletben tartsák és ö, teljesítsék vállalásaikat. Ebben fontos szerepe van a civil társadalomnak, és ez is egy nagyon jelentős hozzájárulás, mert az Uniónak az is célja, hogy Közép-Amerikában segítse a civil társadalom megerősödését kérdeztek azzal kapcsolatban is, hogy Panama és Rica illetve eh, hát egyes képviselők felvetették, hogy ezen kellően foglalkozik-e eh, Panama és eh, Kosztarikával, mint adóparadicsommal, és hogy mit tesz az Európai Unió. Szerintem világos, hogy ez a tárgyalások folyamán végig egy olyan kérdés volt, amivel foglalkoztunk, felvetettük, és Közép-Amerika részt vett ebben a vitában, és két cikket betettünk a megállapodásba, ami az egyik a politikai párbeszédről szól, a másik pedig az együttműködési részben található. Továbbá azt is tapasztaltuk, hogy az elmúlt néhány évben Kosztarika és eh, Panama is aláírt különböző eh, megállapodásokat a bankinformáció csere területén az OECD tagállamokkal, és egyébként az OECD-ben is eh, történt előrelépés. Mindkét ország dolgozik azon, hogy a jogszabályait változ, megváltoztassa és megfeleljen a nemzetközi előírásoknak, sztenderdeknek, és lekerüljenek az úgynevezett OECD szürke listáról. Ez szerintem nagyon fontos, és ezt figyelembe kell venni. Ami a pénzmosást illeti, az uniónak megvannak a lehetőségei, hogy fellépjen, és hogy milyen hatásai vannak ennek. Ezen országoknak nagyon fontos, hogy a megállapodás biztosítsa azon lehetőségeket, akár az uniónak, akár a másik félnek, hogy prudenciális követelményeket támasszon, és mindenféle szükséges jogszabályt meghozzanak azért, hogy a pénzmosás ellen fel tudjanak lépni a szolgáltatások kereskedelem liberalizálásáról szól, ez ugyanakkor nem tiltja, vagy nem korlátozza azt a lehetőséget, hogy az egyes országok meghozzák azokat az intézkedéseket, amik a pénzmosás leküzdésérehez kellenek. Elnök úr, nyilvánvaló, hogy tovább is együtt fogunk dolgozni önökkel ebben a nagyon fontos kérdésben, és nyitottak leszünk a párbeszédre. Köszönöm. Trump A mezőgazdasággal kapcsolatban szólnék hozzá. Felmerült ugye a kérdés, hogy ez a családi gazdálkodásokat erőnyben részesít, bármilyen előnyben részesíti a partnerig jobban nagyon nagy, széles körű piaci hozzáférés van rom cukor, trópusi gyümölcsök, marhaus és más egyéb termékek vonatkozásában. Ez, ezen termékek piaci hozzáférése tovább javul, és hogyha megnézzük az ottani mezőgazdasági helyzetet, az nem egységes, nagyon széles körű a tevékenységük és a cégek mérete, éppen ezért nem indokolja azt semmi, hogy azt állítsuk, hogy bárki ne, bárkinek ne származna ebből a haszna, szerintünk erre mindenkinek esélye van ezen megállapodás segítségével. Elnök, köszönöm. Még mielőtt visszaadom az előadónak a szót, hadd vessek fel valamit én is, amit Paul Murphy említett, és ami nagyon fontos, ez a parlamenti bizottság amely, amelyet szintén ez a anyag írja elő. Fontos, hogy tisztán lássunk ez ügyben. Én azon a véleményen vagyok, hogy ugye ezt a parlamenti bizottságot az anyag létrehozza, és ez jogos felül vizsgálni, monitorozni a megállapodást, ennek van külpolitikai és kereskedelmi pillére is természetesen a végrehajtásban részt kell, hogy vegyen ez a szakbizottság, a mi szakbizottságunk, hogyha erre sor kerül. Itt határozott álláspontot kell képviselnünk. Remélem, hogy mindenki egyetért velem azzal abban, hogy ezért tényleg minden meg kell tennünk. Köszönöm Paul Murphynek, hogy felvetette ezt a témát. Nagyon lényeges, hogy ez az elejétől fogó világos legyen. Pablo? Köszönöm szépen, Vittál. Azzal kapcsolatban, amit a Leifrid úr mondott, el szeretném mondani, hogy először is köszönetet mondok önnek is az együttműködését. Úgy gondolom, hogy kitűnő volt az együttműködés. Posis. Köszönöm, hogy ismertetek az álláspontjukat. Ugye a Zafetnek nagyon nagy befolyása van és elfogadom azt a javaslatot, hogy ezt valahogy korlátozzuk a jövőben, ami a jelentés tartalmával kapcsolatos megjegyzéseket illeti. Én is úgy gondolom, hogy a kereskedelmi és nem kereskedelmi jellegű ügyeket összhangban kell tartani, összhangba kell hozni, és tényleg konstruktívan kell eljárnunk. Amit Szarnez asszony mondott, ezzel kapcsolatban szintén elmondanám, hogy köszönöm szépen a megjegyzéseit, százszázalékosan csatlakozom ahhoz, amit elmondok, elmondott. Ez a kereskedelmi megállapodás kitűnő lehetőségeket biztosít az Európai Uniónak, tehát csak egyet érteni tudok önnel. Nyilvánvalóan a kihívás az lesz majd, hogy a fenntartható fejlődés támogassuk Közép-Európában. Ezért ismételten elmondanám, hogy nagyon remélem, hogy ez a megállapodás egy nagyobb gazdasági sokszínűséget fog teremteni Közép-Amerikában, és a szociális kohéziót, a jobb regionális integrációt is elősegíti ebben a régióban, és lendületet ad úgy szociális, mint politikai területen. Amit pedig Keller asszony mondott ezzel kapcsolatban is, csak köszönetet tudok mondani, ami itt az államcsínyeket illeti úgy gondolom, hogy Hondurasban is azért ezek a dolgok a múltnak a részei, és ez a megállapodás véleményem szerint kétségkívül hozzá fog járulni ahhoz, hogy a jövőben az ilyen történések, amelyek a múlt árnyait vetítik ismét előre, mint például Hondurasban, ezek nem fognak előfordulni. Úgy gondolom, hogy a demokratikus rendszert fogja ott a régióban, Közép-Amerikában erősíteni ez a megállapodás. Amit pedig Murphy úr mondott, nevezetesen az, hogy Közép-Amerika számára nem lesznek pozitív következményei ennek a megállapodásnak. Én ennek pontosan az ellentétét gondolom. A megállapodás által megerősítjük a közép-amerikai kormányokat, támogatjuk a fenntartható fejled, fejlődéssel kapcsolatos erőfeszítéseiket, és hogyha ebből profitálnak, akkor természetesen ezt támogatnunk kell. Úgyhogy nekem ezzel kapcsolatban nincsenek kétségeim azzal kapcsolatban, hogy közép-amerikai nemzetgazdaságok számára is előnyös lesz a megállapodás. Ami pedig a parlamenti bizottságnak a hatáskörét illeti, csatlakoznék a bizottságunk elnökéhez, aki elmondta, hogy támogatnia kell a szakbizottság valamennyi tagjának önt méghozzá fenntartások nélkül, hogyha majd az lesz a feladat, hogy mi, mint parlamenti szakbizottság szerepet játszunk Szeretnék tehát még egyszer köszönetet mondani mindenkinek az együttműködésért, és nagyon remélem, hogy a megállapodás minél hamarabb hatályba tud majd lépni. Deadline for amendments. Uh, a módosítók határideje a köztes jelentést illetően júli 19 dél az egyetértési eljárásban egyetértési eljárással kapcsolatos anyag határideje szeptember 20 dél. Tehát eddig küldjek a módosítóikat. Tegnap mind a tanács, mind a bizottság arról tájékoztatott minket, hogy a végrehajtási rendelkezéseket kiveszik a tanácsi határozatból, és ez a véd rendelethez kerül majd hozzá adásra. Következő pontunk a szavazás. Egy 5 percet várnom kell még addig. Rövid szünet következik tehát. President, shall we start? Okay, voting time, folks. Szavazunk. Még mielőtt ezt azonban megkezdjük, hadd mondjam el, hogy vannak új tagjaink. Nagyon nagy örömmel köszöntöm Nora Vera kolléganőnket, aki Rabát úr helyére kerül. És Henry Weber, és itt van, aki Arif kolléga helyére kerül. Szintén örülünk neki is, bár nincs itt. Itt tényleg elkötelezett emberekre van szükség. És örülünk, hogy önök is körünkben vannak. Akkor szavazzunk. Az első anyag, amiről szavazunk, a 25-ös pont banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus vonatkozásában meglévő kétoldalú védezáradék EU Közép-Amerika viszonylatban. Five amendments. Így kb. 65 módosítónk van. 9-es mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Egyes számú kompromisszumos, igen, nem tartózkodik elfogadva. Kettes ö, kompromisszum, igen, nem tartózkodik elfogadva. Ez volt az első rész, most nézzük a második részt, részenkénti szavazás, igen? Nem. Tartózkodik, elfogadva. Hármas kompromisszumos módosító, igen. Nem. Az első részét nézzük, igen. Nem, tartózkodik elfogadva. Második rész, igen. Nem. Tartózkodik. Nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. But I will indicate. Okay, the vote is open. There is one extra socialist. Megnyitom a szavazást. Okay, now. There was a extra, socialist. I... Szocialistáknál egy plusz szavazó van. Én ki is vettem a kártyámat, úgyhogy akkor lezárom a szavazást.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 és elutasítva. Nem, nem, nem, mondják a teremből. Ja, bocsánat, mondja a, az elnök, úgy látszik nem olyan a látásom, mint kellene, tehát elfogadtuk. Negyvenes következik, mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. Agri 13-as mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk vagy sem? Ellenőrizzük. Agri 13-as. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. And it was rejected. Lezárom a szavazást, Elutasítottok? Nem, de igen. <laughs> Tehát elutasítottok ismétli az elnök. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kompromisszumos 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Huszonhármas és Agri 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 15-ös okafogyott. 25-ös mellette 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri 16-os Tehát Agri 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 18-as és 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es és Agri 20-as mellett a tartózkodás elfogadva. Agri 2 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Agri 2-esre megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Még egyszer. Lezárom a szavazást. Egyértelmű a többség. Egyes módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító részenként. Első rész. Tehát kettes módosító első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva ellenőrizzük. A második részét ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tehát a második részt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Agri 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Agri 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum, első rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás ö, elfogadva. Agri 1-es, mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. És végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. A módosításokkal együtti anyagról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 25-en mellette, egy ellene és két tartózkodással. Gratulálunk az állásfoglalás tervezetnek. ugyanaz az eredmény két tartózkodással. Tehát gratulálunk a jelentés készítőjének, Jörg Leisfriednek. Huszonhatos pont szavazása kerül. Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt két oldalú vagy záradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus. Ben Lange az előadó. És itt is van néhány ö, ö, 34 darab módosító a, a, és 10, ezeket a jelentést nevütette, és 15 egyéb módosító van. 20 agri módosító van. Ez végül is 70 módosítót jelent. Akkor kezdjük el. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító ellen ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette részenként e, részenként első rész mellette ellene elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Második részt ellenőrizzük. 3-as kompromisszum. Második részére megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es módosító. Kérem, nyugodjanak meg, 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette 14-est ellenőrizzük, ellenőrizzük. 14-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 15-öst, megnyitom a szavazást. Nem, 12-es javítja az elnök. Elnézést kér, 12-es agri. megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást és valóban elutasítottuk. 16-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette. Mit kérdezi az elnök? A 16-ost ellenőrizzük? Jó, joguk van, akkor a 16-osat ellenőrizzük. Tehát a 16-osat ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Tizenhetes módosító, tizenhetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 17-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 34-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Agri 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es eh, kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as és Agri 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. kompromisszus 8-as, mellette lett tartózkodás elfogadva. 23-as és Agri 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadva. Agri 20 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Preambulumok. Agri 2-es ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Nem. Egyes módosító, Agri 3, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 4-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 4-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. és elfogadtuk. Hármas módosító, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Agri hatos. Második része a hármasnak, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. és elutasítottuk. Agri hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Agri nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Agri 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes agri mellette ellene tartózkodás elutasítva. És végezetül 24-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, megnyitom a szavazást, a 24-esre megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elutasítva. Akkor most végszavazás szavazás következik. A bizottsági javaslatról módosításokkal megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 26 igen és három tartózkodással egy ellenszavazattal. De akkor most pedig következik a szavazás a jogalkotási tervezetről. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. És ugyanaz a az eredmény. 26 mellette, egy ellene, három tartózkodás. Gratulálunk a jelentés készítőjének. akkor most pedig következik a kettős felhasználású termékek kivételére transferére. Ebben a szakaszban nem volt. Tehát ez, ez most az előző, az most plenárisra kerül, és a jelentéstevő maga is jelezte, hogy nem akar ö, mandátumot kérni a ezzel az ügyel kapcsolatban, de én mindig egyetértek önökkel, ahogy szoktam. Tehát akkor most a 27-es következik. A kettős felhasználású termékek kivitelére, transferére, broker tevékenységre, tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló tanácsi rendelet módosítása. öt módosítója van a jelentéstevőnek, 17 pedig a tagoknak a, jelen, a módosítói. Kezdjük akkor. Négyes módosító mellette, ellene, és a válasz elutasítás. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Az ötöst ellenőrizzük, megnyitom a ö, szavazást, tehát elektronikusan ellenőrizzük, lezárom a szavazást, és elutasítva. Kilences módosító. Joguk van, joguk van. Kilences módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva kilenceset is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Blogban szavazunk. mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. Egyes blokkot, egyes blokkot ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Egyes blokk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes blokk. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva jó, ellenőrizzük. Kettes blokkot ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. És elutasítva. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as blokk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Preambulum egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva végszavazás bizottsági javaslatról a módosításokkal megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk 14 igennel, 5 ellenszavazattal és 10 tartózkodással. Akkor most közvetkezik az állásfoglalási tervezet. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 4 ellene, 10 tartózkodás. Gratulálok a jelentés készítőjének Christopher Fielnek. Kértek, a jelentéstevő kérte a szót. A következő az orosz jelentés, és szeretném bejelenteni azoknak, akik nem tudják, hogy egy nagyon szoros szavazás történt tegnap a Dumában, és megszavazták a WTO-hoz való csatlakozást, és úgy gondolom, hogy ez a mi bizottságunknak is jó, és nagyon örülünk az eredménynek. elnök, de mielőtt még Oroszországba indulnánk, oda utaznánk, nézzük meg a szavazást a jelentéstevő azt javasolja, hogy a bizottsággal és a tanácssal folytassunk tárgyalásokat, és a mandátum alapján kerüljön kinevezésre a tárgyaló delegáció, az elnök, a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők lesznek, és akkor és szavaznunk kell az első olvasatú megállapodásról. De természetesen úgy szavaznak, ahogy akarnak. Akkor ki támogatja ezt a jelentéstevői javaslatot? Megnyitom a szavazást. Nem, ez nem Oroszország, ez a Christopher Fellner jelentése, amiről az éppen az imént javas, szavaztunk, ez egy eljárási javaslat, hogy az első ö, olvasati megállapodásról. Elnök úr, én úgy gondolom, hogy figyelembe kell vennünk azt is, hogy ebben a módosítóban az összes módosító, amiről szavaztunk, nagyon szorosak voltak, és nem volt egyértelmű többség semmilyen kérdésben, és sokan tartózkodtak is a végszavazástól. De hogyha azok, akik tartózkodtak, ellene szavaztak volna, akkor elutasításra került volna. Tehát én azt javaslom, hogy először plenárisra vigyük, nézzük meg, hogy ott mi az eredmény, és utána kezdjünk csak tárgyalni, mert egyébként teljesen értelmetlen lesz az egész. Elnök, a, ellene vagyok mindenféle ö, első olvatasos megállapodásnak akkor, amikor a szakbizottsági szavazás nagyon szoros de meg lehet, tehát mindenkinek megvan a joga, hogy plenárisan is megvitassuk a kérdést. Tehát én nem szorgalmazom az első olvasati megállapodást, mert ez a frakcióknak a jogait csorbítja. Először vitassuk meg, és a plenáris adjon mandátumot, ne csak a szakbizottság. Én mindig ezt az álláspontot képviseltem, ragaszkodom hozzá, és szerintem ez helyes, de hogyha a plenáristól van egy mandátum, az egy sokkal erősebb mandátum, és a parlamenti frakcióknak nincs akkor jó okuk arra, hogy panaszkodjanak, mert megvitatták plenárison az adott kérdést. Tehát akkor azt kérem, hogy ne támogassák ezt a jelentéstevői javaslatot, hanem ragaszkodjunk az elveinkhez e tekintetben. Felner képviselő. Elnézést, csak egy dolgot szeretnék. A ö, ö, jelentéstevő meg sem szólalt ebben az ügyben, és nem tett ilyen kérést. Úgy gondolom, hogy észszerű lenne, hogyha lenne egy első olva, hogyha lenne egy első olvasat, akkor nem kéne ezt a hosszú eljárást részletes listába menni. De ugyanakkor másfelől, miután két módosítót el is buktunk a szavazásban, ez mégiscsak jobb lenne, hogyha leülnénk és megnéznénk részletesen, hogy mi jött ki ebből. Szerintem több, többség lenne még akkor is, hogyha önök ellene szavaztak volna, nem csak tartózkodtak volna, de ebből sincs egy egyértelmű világos mandátum, hanem egy ingatag valami lenne. Ezért az kellene, hogy akkor menjen plenárisra, de egy gyorsított eljárással, mert ott is szavaznunk kell. Úgy gudom. Visszavonták akkor ezek szerint a javaslatot. Bölcs döntés, köszönöm szépen. És akkor most térjünk rá a 28-as pontra. Robert Sturley már ehhez egy nagyon fontos információt is adott nekünk. 21 módosítónk van, ezek közül 8 kompromisszumos. Kezdjük el. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük. Tízes, megnyitom a szavazást. Szólnak az elnöknek, hogy nem a tízes, hanem a tizenegyes következik. Tizenegyes javítja, tizenegyes mellette ellene, most szólnak ismételten, hogy nem ezt kérték, hanem azt kérték, hogy ö, ellenőrizzék. Az elnök elismeri, hogy szórakozott, és igazuk van a, a teremben szólóknak. Tehát 11-es módosítót ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Megint szólnak, hogy még ne zárja le. Most lezárom. és elutasítva. Négyes kompromisszum mellette ellenetartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellenetartózkodás elfogadva. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es mellette szólnak ismételten, hogy nem ez következik, hanem a hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, 3-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor most szavazzunk az állásfoglalás tervezetről módosításokkal együtt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 26 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással Robert Sturdynek gratulálok. es pont következik, tanácsi rendelet az európai dömpingről harmadik országokból Ma délelőtt úgy döntöttünk, hogy eh, egyszerűsített eljárással fogunk dolgozni, tehát nincsenek hozzá módosítások, szavazzunk róla, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27 igen szavazattal, ellenszavazat nem volt, és két tartózkodásunk van. És akkor térjünk rá Pakisztán. Pakisztánról úgy döntöttünk, hogy a most megoldást támogatjuk, illetve a tanács és a parlament. Ezt körbeadtuk, ez egy globális szavazás lesz, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20 igen szavazattal és 10 tartózkodással szavazat nem volt. Nem gratulálok a jelentés készítőjének. Köszönöm szépen, ezzel a szavazás végére értünk. Well done on Pakistan. I know. Very difficult. ask you to settle down, those who are leaving the room, to do it as swift as possible. Kérem foglaljanak helyet, aki pedig nem akar helyet foglalni, az hagyja el a termet mielőbb a magánbeszélgetéseiket pedig fejezzék be. I call on them to come back to work. Item 21. EU trade negotiation. 21-es pont mondja az elnök. Japánnal folytatott kereskedelmi tárgyalások, ez egyébként a 31-es pont. Uh, sorry. Um, sorry, uh, there is the, still the item um, Peti. Uh, the agreement between the UN and the Republic of Moldova on the most akkor inkább mégis a 30-as ponttal foglalkozunk az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló megállapodás, ajánlástervezet megvitatása, hozzájárulási eljárás. Erről a témáról már beszéltünk. Kétség nem fér hozzá, hogy támogatnunk kellene ezt a megállapodást. Ennek a célja ugye az, hogy megerősítsük a Moldovai Köztársaságban a földrajzi árujelzők szerepét. Én vagyok ezzel az anyaggal kapcsolatban a jelentéstevő. Tehát ajánlom, javaslom a csoportnak, hogy adja hozzájárulását. Nem tudom, hogy lenne megjegyzésük ezzel kapcsolatosan. Hallgassuk meg a bizottság, az Európai Bizottság véleményét. Ki van itt a bizottság részéről? Jean Clark, tessék. Nem akartam igazából hozzászólni, de csak annyit mondok, hogy a bizottság támogatja a következtetéseit és értékeléseit és örülünk annak, hogy a szakbizottság előláthatólag hozzájárul ehhez az anyaghoz. Deadline for amendment. Módosítók határideje júli 20 dél. Uh, now the item 31. Uh, Most akkor a 31-es következik, EU-Japán kereskedelmi tárgyalások. a japán közvetítő hmm, tévétársaság azt kérte, hogy vegyük videóra a vitáinkat ezzel kapcsolatban. See why we should oppose. Nem tudom, hogy miért kellene ezt elleneznünk. Valaki ellenzi ezt? Nem. Jó, akkor ezt elfogadtuk. As you know, Parliament asked last June. Tavaly júniusban a parlament felkérte a tanácsot, hogy ne engedélyezze a tárgyalások megkezdését, még a parlament nem nyilvánított véleményt a tárgyalási mandátum vonatkozásában. Visszakerült hozzánk tehát eh, mindez, eh, és most egy eh, állásfoglalási tervezett megvitatására kerül sor a Japánnal kötendő szabadkereskedelmi megállapodás vonatkozásában. Márcai azok az ALDE részéről az illetékes, ez ügyben meg is adom a szót. Tessék, Mártin. Köszönöm, kedves kollégák. Ahogy elhangzott, a parlament júniusban a valamit elfogadott egy több melynek értelmében a tanács ne adjon felhatalmazást a tárgyalások megkezdésére, még a parlament nem alakította ki az álláspontját. Voltak már elmélyített viták a tanácsban, a kereskedelmi ügyekkel foglalkozó tanácsi formációban, július 18-án pedig a bizottságban is elfogadásra kerülnek a tárgyalási iránymutatások tehát valószínűleg a tárgyalási irányvonalakat júliusban fogják valamikor elfogadni. Itt van egy második állásfoglalási indítványtervezet, ez két fő elemet tartalmaz, melynek értelműen vélemény szerint meg kell kezdeni Japánnal a tárgyalásokat a hatály meghatározásával. Másodszorban nem szabad, hogy naívak legyünk és kellő gondossággal kell eh, megkezdeni ezeket a tárgyalásokat. Biztos vagyok abban, hogy az Európai Uniónak szüksége van arra, hogy eh, kereskedelmi tárgyalásokat eh, folytasson fejlett gazdaságokkal, ugye beszéltünk Közép-Amerikáról, és tisztán kell látnunk szükségünk van ezekre olyan szinten, hogy a gazdaságainkat beindítsuk, de nagyon erőteljes álláspontot kell kialakítanunk, hiszen nagyon lényeges látni azt, hogy kereskedelem alapú növekedéssel lehet legyőzni a recessziót és a gazdaság gyengelkedését. Két fő partner jelenik meg ezen összefüggésben, az Egyesült Államok és Japán Japán ugye a harmadik legnagyobb világgazdaság, az európai cégek sikeresek voltak, amelyek sikeresek voltak Japánban, nagy profitra ter, te, tettek szert. A Két nap ezelőtti szeminárium is rámutatott arra, hogy a japán fogyasztás a kínai kétszerese, tehát hatalmas lehetőségei vannak Európának ebben. Azt is látni kell, hogy minél többet várunk annál nehezebbé válik ez az egész, tehát a konkurencia előtt kellene megkezdenünk ezeket a tárgyalásokat. Látom, hogy milyen aggályok vannak pár ágazatban, különösen az autóiparban. Kemény tárgyalások folytatására van szükség, és szigorú feltételek meghatározására annak érdekében, hogy az Európai Unió számára előnyösen alakuljanak a tárgyalások. A következő feltételekre mutatok rá a jelentésében. Ez is kell egy kötelező érvényű felülvizsgálati záradék, melynek értelmében az, ha az MTV és a közbeszerzési előírások vonatkozásában nem sikerül előbb, akkor fel kell függeszteni a tárgyalásokat továbbá a japán nyitottság tényleg őszinte kell, hogy legyen. Itt túl kell lépnünk a hagyományos terveken véleményünk szerint az európai vámtarifákat csak akkor szabad megszüntetni, hogyha a japán részről is látunk itt előlépést, fontos, erőteljes védzáradékokra van szükség, meg kell védenünk az uniós földrajzi eredeti jelzőket is, és kell egy második kör és a tárgyalások után majd. A, az előleg fizetések kapcsán realistább álláspontra kell helyezkednünk. Japán már adott engedményeket, például a bioélelmiszerek területén, a, például, hogy angol nyelven végzik a közbeszerzéseket és más közlekedés területén, illetve legnagyobb területén is tettek engedményeket az Unió felé. Az NTVK és a közbeszerzés vonatkozásában is tettek engedményeket, nem tudom, hogy többet kérhetünk-e tőlük, ez az előleg fizetésű kérelem szerintem csak egy kísérlet arra, hogy megakadályozzák a tárgyalásokat. Azok, akik nem akarják megkezdeni a tárgyalásokat Japánnal, őtőlük azt kérdezem, hogy mitől, mitől félnek, mit, akarnak, van elég tapasztalatunk eh, a Mercosurral, az ASEAN országokkal és az öbölmenti országokkal folytatott tárgyalások területén. Mindannyian tudjuk, hogy a tárgyalások megkezdése nem azt jelenti, hogy mindenáról le is zárjuk ezeket a tárgyalásokat. Ahogy a tervezetben rámutatok, hogyha Japán nem lesz eléggé ambiciózus, akkor a bizottság egész egyszerűen felfüggesztheti a tárgyalásokat, eh, eh, és ez a bizottság álláspontja is valójában a megbeszélések értelmében. Elnök úr, kedves kollégák, ezzel annyit szeretnék csak mondani, hogy tényleg szükség van erre a szabadkereskedelmi megállapodásra, de csak jó szabadkereskedelmi megállapodásra van szükségünk. Remélem, hogy ez elérhető lesz. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, Köszönöm. Martin. tudat, és ahogy jó magam is, két nappal ezelőtt a japán miniszterelnök helyettes tett egy állásfoglalást, melynek értelmében a, a japán kormányzat úgy döntött, hogy szabályozó és intézményi reformokat vezet be. Ez sok intézkedést foglal magába, amelyek az EU-s érdekeket is érintik. hallgassuk meg a frakciók képviselőit, néppárt, Daniel Kaspari. Elnök úr, köszönöm szépen kifejezetten Kazak úrnak a kitűnő munkáját, de azt kell, hogy mondjam, hogy továbbra is nehézségeim, gondjaim vannak ezzel a szabadkereskedelmi megállapodással, mert hogy arról vagyok meggyőződve, hogy e, ugye jók a csoportnak az eredményei, de nem igazán ambiciózusak másodszorban abban is, annak is tudatában vagyok, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás az Európai Unió által Koreával megkötött megállapodásnak egy logikus folyománya, és látjuk, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a kereskedelmi áruk áramlása az ne szenvedjen torzulást, és így tudunk csak választani az Európai Unió részéről. Arra a kérdésre, ami már plenáris vitákon is előfordult, hogy hogyan bánunk például Tajvánnal? ugye ugyanabban a régióban található ez az ország, és nagyon sok területen hasonló termékeket gyárt, illetve értékesít. Hogyha tehát Koreával már hatályba lépett a megállapodás, Japánnal meg megindultak a tárgyalások, akkor gyakorlatilag csipőfogóba helyezzük, harapófogóba helyezzük itt Tájvánt, Úgyhogy kérem, hogy más régióbeli országokkal is nézzük meg, hogy hogyan tudjuk javítani a kereskedelmi kapcsolatokat, és ne legyenek ilyen bilaterális megállapodásnak világos vesztesei ebben a régióban. Nagyon hálás lennék, hogyha a bizottság is állást foglalna. Mindenképpen Tajván esetében beszélhetünk a cím kérdéséről. Ez egy nagyon méreható vita kell, hogy legyen, de vannak aztán más országok, Japán, Dél-Korea. Nekik is biztosítani kell az európai piachoz való hozzáférést, és nyilvánvalóan a mai, mi vállalkozásainknak is biztosítani kell az ottani piachoz való hozzáférést. Ha megnézzük a japán helyzetet, akkor teljesen más az én szemszögömből, mint például Koreában a helyzet hogyha megnézzük a külföldi vállalkozásoknak a koreai piaci részesedését, akkor már a tárgyalások megkezdése előtti években erős jelzés volt látható, hogy Korea a korai fogyasztóknak a hozzáállása megváltozott, megváltozott és növekedett a mi piac részünk Japánban. A számomra ismert számok esetében nem ez a helyzet, és nagyon nagy a kétségem továbbra is, hogy Japán tényleg hajlandó megnyitni a piacát előttünk. Úgyhogy a bizottságot felszólítom arra, hogy váltsa be azt, amit már többször is ígért, hogyha nincsenek előrelépések, akkor a tárgyalásoknak, eb, tárgyalásokon ennek nyoma lesz. Tehát mielőtt megkezdjük a japánokkal való tárgyalást, akkor állítsunk fel egy kötelező érvényű menetrendet, ugyanis engem úgy tájékoztattak, hogy több mint 12 szabadkereső megállapodás van most tárgyalás alatt, ezt tudomásról veszük, van itt ugye a kolumbiai perű ügy, illetve a Közép-Amerika, ezt lezártuk, de nagyon sok más szabadkereskedelmi megállapodás van, amelyek évek óta mindenféle erőlelépés nélkül az asztalunkon van, illetőleg hát nincs érdemi előrelépés ezekben a tárgyalásokban, és úgy gondolom, hogy japánok és a mi érdekeinkben is az áll, hogy a tárgyalások, amelyek évek óta húzódnak, ezek most már érdemi előrelépéseket vezessenek, különben nem lesz eredmény. Úgyhogy jó lenne, hogyha a bizottság bemutatná, hogy mi a menetrend, hogy képzeli ez, hogy néz neki a pénzügyi és személyzeti erőforrások, amelyekre szüksége van a tárgyalásoknak, és jó lenne, hogyha megkezdőnek a következő tárgyalások, akkor ezek nem mennének holnap után kiskeddig, hanem lenne egy kötelező érvényű menetrend. Jó lenne, hogy a bizottság Japánra is nyomást gyakorolna, eredményeket akarunk. Nem lehet, hogy mi megnyitjuk a piacunkat az európai oldalon, és a japánok pedig nem küldenek határozott jelzést, hogy ők is lépnek. Itt nem csak a jogszabályokra van szükség természetesen ott, hanem nyilván a piaci gyakorlatnak, realitásoknak is változniuk kell. Ez számomra továbbra is egy nagy probléma. Thank you, Köszönöm, Köszönöm, Redlanger. Dankeschön. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Kazak úrnak a tervezetért, az állásfoglalás tervezetért. Úgy gondolom, hogy vannak benne fontos elemek. Számomra nem kérdéses, nem kétséges, hogy Japán olyan kereskedelmi partner számunkra, amely a kereskedelmi kapcsolatokban évente nagyon nagy áruforgalmat generál, és egy olyan kereskedelmi partner, amely ugyan azokon, az értékeken alapulva cselekszik, mint mi. Tehát kézen fekvő, hogy egy erősebb, intenzívebb partnerségre törekszünk Japánnal. Politikai okokból, de hát nyilván gazdasági okokból is. Ugyanakkor, és erre Kazakúr is utalt, számos nem tarifáris kereskedelmi akadály van, amelyek a japán piachoz való hozzáférésünket tartósan gátolják. Úgy gondolom tehát, hogy mielőtt egyértelmű megállapodásokat kötünk, azt kell, hogy kérjük, hogy ezeket a nem tarifáris kereskedelmi akadályokat megszüntessék. És ezek nagyon sokrétűek egyébként, Úgyhogy meggyőződésem, hogy ezt nyilván nem fogjuk tudni egyik napról a másikra elvégezni, időre van szükség a munkához, de biztos, hogy világos időrendre van szükségünk, világos menetrendre, amely megszabja, hogy mely időn belül kellene megtörténnie. A gépjármű szektorból szeretnék három példát hozni erre. Valamennyi, szinte valamennyi kereskedelmi partnerünk az UNECE-nek a 29-es munkacsoportját a kidolgozott megállapodást aláírta, így a gépjárművek esetében és az alkatrészek esetében nem okozhat gondot ilyen megállapodás aláírása. Csak Japán az az ország, amely csak a legminimálisabb követelményeket volt hajlandó elfogadni, aláírni. Tehát jó lenne, hogyha aláírná Japán a szinte száz darab gépjárművekkel és beszállítók által készített alkatrészekkel kapcsolatos követelményekre vonatkozó megállapodást. Ez is hozzájárulna nem tarifás kereskedelmi akadályoknak a megszüntetéséhez és a japán piac megnyitásához. És kérdés az is, hogy a nagyon hatékony gépjárművek esetében milyen kedvezmények léphetnek életbe. Pont tegnap az Európai Bizottság az Európai Unió nevében megerősítette, hogy 2020-ban 95 grammos széndiokszid kibocsátási határértéket fogunk elérni, és ezzel megerősítette az ezzel kapcsolatos tesztelési eljárást, és megerősítette azt, hogy az ezzel kapcsolatos előrelépéseket, fejlesztéseket kedvezmény fogja illetni. Japánban ez nem érvényes. csak a japán C08-as tesztciklusra vonatkozó kedvezmény él. Ugye azt kell, hogy kérjük, hogy elérjék, elismerjék az európai jogszabályokat, és az európai gyártók által az európai jogszabályok alapján készített termékeket engedjék be Japánba. És egy harmadik dolog, Továbbra is azt kell, hogy lássuk, hogy az európai gyártók nem képesek kereskedelmi vállalatokat, illetőleg eh, szervizettségeket alapítani Japánban. A japán közigazgatásnak nagyon sok szintje nehezíti ezt a központi kormányzat, de adott esetben a regionális, illetve helyi hatóságok is nehezítik ezt nem fogadhatjuk el, hogy formálisan megnyitják a piacunkat, de amikor a valós piacra lépésről van szó, a megvalósításról, akkor nem lehet eh, kereskedőknek és szervizeknek letelepülniük ott a gyakorlatban. Tehát a japán közigazgatás több szintjét is fel kell szólítanunk, hogy világos jelzést küldjenek, és a piacra lépést a valóságban is tegyék lehetővé. Úgyhogy én nagyon támogatnám, hogy mondjuk azt, hogy nekünk világos elképzeléseink vannak arról, hogy mi kell, hogy legyen a politikai-gazdasági együttműködés tartalma, de szeretnénk ezzel kapcsolatban egy világos menetrendet is, és így különösen szeretnénk a nem tarifális kereskedelmi akadályok megszüntetésére vonatkozó garanciáknak a megadását. Um, let's listen the... Bizottság. Ezzel, Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. Az ECR nevében elmondhatom, hogy jó pár aggályt megértek, amit a kollégáim felvetettek, de úgy gondolom, hogy mindenképpen érdekünk az, hogy megkezdjük a tárgyalásokat, mégpedig mielőbb, és úgy gondolom, hogy e tárgyalások során a problémákat, fenntartásokat meg lehet oldani. Parlamentként ugye bármikor lehetőségünk van arra, hogy kis szünetet tartsunk, értékeljük a helyzetet, hogyha Japán nem tesz semmit, akkor a parlament ugye meg is gátolhatja a megállapodást. Jelen pillanatban nem látom indokolva azt, hogy miért ne kezdhetnénk meg a tárgyalásokat. Úgy gondolom, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy ez mindenképpen közös érdekünk, Másik oldalról persze a Japánnak más opciói is vannak, és nem szabad, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, amikor is esetlegesen nem jutunk semmire. Összességében tehát támogatom azt, amit az előadó elmondott. A frakciónk véleménye az, hogy ne habozzunk, és tényleg kezdjük meg a tárgyalásokat mielőbb, hiszen az úton majd minden kiderül. Elnök, köszönöm a zöldek részéről. Endes Dötő, Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen. Mi is üdvözöljük a tárgyalások megkezdését. Volt azonban néhány zavart okozó pont, melynek értelmében ez kötelező érvényű legyen. A Bécsi Szerződés jogi egyezmény értelmében ez magától értetődő igazából, hogy minden tényleg kötelező érvényű legyen a vitarendezés vonatkozásában is például a frakciókban felvetettek még egy problémát. Ugye a vitarendezés azt jelenti, hogy az igazságügyi illetékességet a demokratikus rezsimen, rezsimünkön kívül helyezzük, hiszen ez ugye kötelező érvényű lesz a részes felek számára, és ez egy olyan döntőbírósági eljárás lenne, amely a demokratikus ellenőrzési rendszereken kívül kerül. Nagyon gyakran ez csak B2B vonatkozásban használják, ugye? Tehát miért ne hivatkozzunk a már meglévő VTO-s vitarendezési rendszerre? Szerintünk az bőven elég lenne. Nagyon lényeges lenne egy második gazdasági hatásvizsgálatot is elkészíteni, még mielőtt végső döntés vagy aláírásra sor kerülne. Tehát mi a magunk részéről ezt mindenképpen üdvözölnénk. Köszönöm. No more requests. Más nem kér szót? Most meghallgatjuk a bizottságot, Antonio Parendi, tessék. Köszönöm. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy megnyilatkozzunk azzal kapcsolatban, amit a képviselők elmondtak. Összességében üdvözöljük ezt az állásfoglalási tervezetet és annak tartalmát. Tudatában vagyunk annak természetesen, hogy milyen fontosak ezek a tárgyalások, sok más tárgyaláshoz hasonlóan, amit az Unió folytat jelenleg. Japán nagyon fontos ország bizonyos kérdéseket nehéz megválaszolni a tárgyalások lezárta előtt. De ha megnézzük a számadatokat, amely a hatásvizsgálatból valószínűleg ez a jövő, vagyis a a tárgyalás irányítások elfogadás után egy héttel kerül elkészítésre. Ez egy a Japánnak kötött megállapodás a GDP 1%-os növekedéséhez járulhat hozzá. Tehát ez igazából az egyik legjobb eszköz, ami rendelkezésünkre állhat ahhoz, hogy megerősítsük a növekedést és a foglalkoztatást Európában. Neki egyetért a bizottságban azzal, hogy nem lesznek könnyek ezek a tárgyalások, sőt, meglehetősen jól fel kell szerelkeznünk ahhoz, hogy el tudjuk érni azokat az ambiciózus eredményeket, amiket szeretnénk. A képviselők megjegyzését mindenképpen üdvözöljük, egy párra hadd reagáljak. melynek értelmében a spoke, spoke, scoping során és a mandátumtervezetben erőteljes párhuzamokat állítunk fel a vámtarifális és nem tarifa jellegű korlátozások között. Tehát Európa nem csökkenti a védelmi szintjét, amennyiben Japán nem teszi ugyanezt. Tehát ez csak párhuzamosan működhet. ugyanazt a, ugyanazokat a feltételeket várjuk el tehát Japántól, mi is csak akkor lépünk. Készek vagyunk, a bizottság kész arra, hogy felfüggesse a tárgyalásokat, amennyiben Japán nem ö, tesz le valamit az asztalra. Folyamatosan követjük a folyamatokat, természetesen az összes intézménnyel együtt a scoping során mm, is figyelemmel leszünk arra, hogy tiszteletben tartják a kötelezettségvállalásokat, amennyiben nem úgy levonjuk a megfelelő következtetéseket. Tehát nem megyünk üres kézzel a tárgyalásokra, de mindenképpen lesznek mind offenzív, mind defenzív eszközeink. Mi mindenképpen olyan ambiciózus eredményt szeretnénk, amely az európaiak érdekeit szolgálja. Vannak tehát bizonyos kérdések a nem vámtarifa jellegű akadályok lebontásának határidejét illetően. Ezeket meglehetősen nehéz meghatározni, még mielőtt megkezdődnének a tárgyalások. A scoping ugye ez az egyik legambiciózusabb, amire eddig sor került. Ennek alapján igyekszünk majd eljárni, ezekre építkezünk a tárgyalásokon, igyekszünk világos időbeosztást kialakítani. Ez párhuzamosan zajlik a vámtarifális akadályok megszüntetésével. Különböző fiskális ösztönzőkről is beszélünk majd, ez újdonság, a szabadkereskedelmi megállapodások vonatkozásában, ezt ugye az autógyártás területén tesszük meg. Lesz egy olyan kötelezettségvállalás, amit ennek Japán már részben megfelel a zoning kapcsán, tehát bizonyos üzletnyitási, vállalkozási lehetőségek Japánban van itt egy jogos japán aggály, ami is európai részre is jogos lenne, hogy ne essünk át a ló túloldalára. Tehát tartsuk tiszteletben a helyi hatóságok hatáskörét. Ugye mi sem örülnénk annak, hogyha ezeket a rendelkezéseket valami nemzetközi megállapodás felülírná. Ami a vitarendezést illeti, és annak lehetőségét, hogy esetlegesen vétős kereteken kerül, belül végezzük ezt el. Nos, ez nem lesz egyszerű, mivel itt más különböző megállapodásokról beszélünk. A lényeg az, hogy a lehető legátláthatóbb legyen a vitarendezés, erre az Európai Unió, Európai Bizottság részéről is odafigyelünk a tárgyalások során. Nem fog tudni mindent megválaszolni, minden ö, ö, szakpolitikát illetően, hiszen még csak röviden még annyit hadd mondjak, hogy ö, Tájvannal jók a kapcsolataink, és folytatunk tárgyalásokat, különböző blokkokat határozunk meg, ahol egyszerűsíthetnénk a két oldalú kereskedelmet. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A előadónak adok még szót. Köszönjük szépen mindazt, amit elmondtak. A Japánnal folytatandó tárgyalások kapcsán osztom ezeket az aggályokat, ezeket a nézeteket, meggyőződésem, hogy a megállapodás nagyon előnyös lenne, különösen ilyen nehéz időkben. Az Európai Unió, mint globális gazdasági erő, tényleg nagyon fontos, hogy tárgyalásokat folytasson más fontos szereplőkkel, mint például Japánnal. Vannak, lehetnek nehézségek ugye Japánban továbbra is, ha Amikor például elutaztunk Japánba a delegációval, akkor láttuk, hogy nagyon sok sikeres európai cég tevékenykedik Japánban, szép profitot termelve. világos menetrendre, időbeosztásra van szükség ahhoz, hogy a tarifa és nem tarifa jellegű akadályokat mi előbb lebontsuk. Ez mindkét fél érdeke. Az állásfoglalásunkban ezért is ragaszkodunk ehhez a speciális felülvizsgálati záradékhoz, melynek segítségével rendszeres felülvizsgálatra lenne lehetőség, hogy megfelelünk ezeknek a céloknak, vagy nem. tényleg rendszeresen ellenőrizni tudjuk, hogy megfelelnek-e a vállalásoknak. Persze értem, hogy vannak itt bizonyos aggályok, például az autóipar részéről. Kaspári és Lange urakkal közösen elgondolkodunk plusz új elemeken, amelyeket az autóipar érdekében felvehetnénk a szövegben annak érdekében, hogy megadjuk azokat a plusz garanciákat, amelyekre szükségük van. Az Európai Néppárt tegnap előtt szervezett egy szemináriumot ezzel kapcsolatban, és tudomásom szerint az Európai Üzleti Élet képviselői is emellett szóltak, hogy legyen ez a megállapodás az autóipar kivételével. Röviden zárásképpen azt szeretném megmondani, hogy az Európai Uniónak tényleg most esélyt kell biztosítani magának arra, hogy az európai üzleti élet érdekében tényleg lépéseket tegyem. És kiaknázza a lehetőségeket és esélyeket. Köszönöm. Thank you for this lively debate. Uh, deadline for amendments. Köszönöm a módosítók határideje szeptember 18 este 6. Nem tudok az ülés végéig maradni, tehát más kerül a székembe. Vannak azonban témák, ahol én vagyok a jelentéstevő, az előadó, kérem, hogy ezeket akkor hozzuk előbbre, annak érdekében, hogy ezeket még ismertetni tudjam. Szaradil kollégával is beszéltem erről. Nézzük akkor tehát a 34-es, 35-es pontokat. hozzájárulási eljárás, EU-Brazília tájföld, feldolgozott szárnyas hús, valamint ennek a végrehajtási rendelkezései. Júniusban az Unió tájfölddel megállapodást írt alá, hasonlóképpen Brazíliával is az engedmények módosítása kapcsán feldolgozott szárnyhúsra, vonat, szárnyas húsra vonatkozóan. A 94-es egyezményt igazították itt ki annak negatív elemeit, amelyek az unió, negat, az unió szárnyas ágazatát negatívan érintették. Brazil szárnyas hús arról is beszéltünk, brazil részről, hiszen itt sokan kiaknázták a védelmi szintek közötti különbséget, hogy itt 57%-ban olcsó hústerméket vezettek be. Brazíliában és Tárföldön folytattuk a tárgyalásokat. Igyekeztük figyelembe venni az érintettek érdekeit. Az Európai Parlamentet arra kérték, hogy járuljon hozzá ezekhez a megállapodásokhoz, és hogy értsen egyet a végrehajtási rendelkezések módosításáról is. Nem látom semmi okáját, hogy miért mondanánk igen mindkét ügyre, és változtatnánk meg a végrehajtási rendelkezéseket, mert ezek olyan nehézségekkel foglalkoznak, amelyek ellenébe mennek a jelenlegi helyzetnek. Tehát egy kiegyensúlyozott megközelítés ez, ugyanakkor másfelől fel kell emelni szintet, és ki kell zárni a kiskapukat, és a vám tarifa megkerüléseket, amikor baromfihús importról van szó. Ugyanakkor a kereskedelmi partnereket megfelelően kell kompenzálni kvótákkal és tarifákkal. Tehát a védelmi szint meghatározásra kell, hogy kerüljön, és fontos fenntartani egy általános, kölcsönösen előnyös koncesziós szintet. Úgyhogy ezt eh, tudom mondani, de már elmondtam korábban is a véleményemet erről. Egy eh, jelentés tervezetet eh, fogok el, előterjeszteni, de szeretném előtte megismerni az önök véleményét is ezen kérdésekkel. És nyilvánvalóan nem csak a saját véleményemet kívánom leírni, hanem az egész szakbizottsági véleményeket. Pivers Tasni néppárt Köszönöm, elnök úr, ön nagyon jól rámutatott arra, hogy a 34-es, 35-es pont hasonló jellegűek. A 34 az kifejezetten olyan természetű, ami arra irányul, hogy a visszaéléseket megelőzzük olyan esetekben, amikor az importőrök baromfi húst importálnak az Unióba. Itt nagyon fontos, hogy az Európai Parlament is hozzájáruljon ehhez a 35-ös az pedig a rendelet javítására irányul statisztikai és tarifális kérdéseket, valamint a vámtarifák rendezéséről szól. Az én frakcióm csak a saját támogatásomat tudom biztosítani, és egyet tudok érteni az ön következtetéseivel. Ugyanerről a témáról más valaki, bizottság, Jean Clark, öné a szó. Köszönöm szépen, rendkívül rövid leszek, elnök úr. Természetesen teljes mértékben támogatjuk az ön által elmondottakat és az ön következtetéseit. Ahogy a kollégák mondták, is elmondták, itt két eszközről van szó. A tárgyalások Brazillal, Tájföldel folynak a baromfihúsról, és a másik kérdés pedig a rendelet, ami ezen tárgyalások eredményét hivatott megtestesíteni. Ahogy önök is nyilván tudják, a WTO lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy megemeljék a vámokat azért, hogy egy import, túlzott importtól megvédjék magukat. De ha ezt teszik, akkor le, ugyanakkor tárgyalnunk is kell mindazon exportáló országokkal, amelyeket ez a vámemelés leginkább érint, és az engedményeket kiegyenlítették kell tenni ezért folytatjuk Brazíliával és Tajfölddel ezeket a tárgyalásokat. Azt e, tettünk javaslatot, hogy megemeljük a baromfi termékek vám tételét azért, hogy a kiskaput bezárják, de a WTO e, szabálya értelmében ezt ellentételezni, ellensúlyozni kell azon országokkal, amelyeket ez leginkább sújtja. Ez Brazil és Tajföld. Ez egy rendkívül technikai jellegű kérdés, nem rutin, eh, de a parlament hozzájárulása mindenképpen eh, szükséges, ezért vagyunk itt. Elnök, köszönöm szépen. A jelentés tervezetet és az ajánlatokat eh, szeptember 17-18-ai ülésünkön fogjuk megvizsgálni ezzel az én jelenlétem mai napon itt végre véget ér. Miután ez az utolsó nyaralás előtti ülésünk, mindenkinek nagyon jó nyaralást kívánok, és élvezzék önök is, ugyanúgy, hogy én is élvezni fogom a szabadságot. És engedjék meg, hogy Bernard Langét kérjem meg, hogy helyettesítsen engem az elnöki tisztben. Viszontlátásra! So, have a good time. Yes, Okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann... Kedves kollégák, akkor átveszem az ülés vezetését, és áttérünk a 32-es napi rendi pontra, amely a KKV-k finanszírozásával foglalkozik a kereskedelem és a beruházások területén. Meg is adom az illetékes előadónak, Zahradil úrnak a szót. And I will also switch to my Tisztelt elnök úr, én is anyanyelven szeremen fogok beszélni, hogyha ezt megengedik, és kérem tegyék fel a fejhallgatókat. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! A címe ennek a jelentésnek önmagában nagyon jól jellemzi, hogy miről is van itten szó. A KKV-k hozzáférése a hitellehetőségekhez, amikor ö, az unión kívüli piacokon tevékenykednek. Először is szeretnék egy terminológiai vitát elkerülni arról, hogy pontosan mi is a KKV, itt van egy fontos dolog, és ezt nem kell állandóan ismételgetni. A KKV, ahogy ezt az Unióban értelmezzük, egy olyan testület, olyan intézmény, ami semmiféle szupranacionális vállalatláncnak, csoportnak nem tagja, 50 munkavállalónál nincsen több, és 50 millió eurónál nincs nagyobb árbevétele évente. Ez egy eléggé egyszerűsített megközelítés, de ez alkalmazható, és ez az a vállalatkör vagy vállalkozott csoport, amelyel e percben foglalkozunk. Beszélhetünk még mikrovállalatokról, amelyek az igazán egészen picike kis vállalatok, ahol néhány tucat alkalmazott, vagy még annál is kevesebb kerül foglalkoztatásra a vállalatoknak a jellemzésére ezek a leírások jellemzők elegendőek. Az unión belül, a belső piacon körülbelül 23 millió ilyen vállalat van, akik ebbe a kategóriába tartoznak. Körülbelül 75%-át foglalkoztatják az összes magánágazati munkavállalónak, és körülbelül az új munkahelyek 80%-át teremtik. Meglepő módon ugyanakkor csak 25%-a működik ezen KKV-knak a nemzeti határokon kívül is, vagy azon a helyen kívül, ahol bejegyzésre kerültek, vagy körülbelül 20%-uk azok, akik az unión kívül is tevékenykednek, tehát a belső piacon kívül. Tehát hogy úgy mondjuk egy más világpiacon. Ez természetesen felveti azt a kérdést, hogy ez miért van így, és adott esetben esetleg lehetne ezen a statisztikán javítani. Logikusan úgy gondolom, hogyha nemzetköziesítjük a KKV-kat egy széles körben, akkor ez segítheti az európai gazdaságot is. Alapvetően a KKV, az európai KKV-knak a jelenléte az unión kívüli piacokon a két dolognak tudható be. Először is nem rendelkeznek kellő információval, a másik pedig a tőkehiány. Szeretném elkerülni azt, hogy valamilyen hivatalos új bürokratikus struktúrát hozzunk létre azért, hogy segítsük és erősítsük a KKV-ket e területeken, ugyanakkor mégiscsak látnunk kell, hogy az, ami jelenleg van, az nem kielégítő. Biztosítanunk kell, hogy megfelelően koncentráljuk az információt egy helyre, ahol a KKV-k el tudják érni, hogyha Európán kívüli piacokra törekednek, és utána ezt az információt felhasználhassák, és globális szereplőkké válhassanak, és a lehetőleg módabb, alkalmasabb módon vigyék ügyeiket. Másfelől pedig jobb hozzáférést kell biztosítanunk számukra a tőkéhez. Természetesen rendkívül sok program van, olyan programok, amelyek legalább részben foglalkoznak ezen problémákkal. Különböző európai pénzügyi eszközök vannak, voltak különböző keretprogramok, vannak az Európai Beruházási Bank pénzügyi kezdeményezései, beruházási alap is van, és vannak egyéb eszközök is, amik a KKV-kat segítik Európai Uniós költségvetésből hozzáférhető alapok, de egyetlen egy eszköz sem foglalkozik, hogy támogatja a KKV-kat a nemzetközi kereskedelem területén, illetve nem segíti részvételüket az uniós határokon kívüli piacokon. És ez egy eléggé sajátos helyzet, mert a beruházás befektetés politika és a kereskedelem politika az az unió kizárólagos kompetenciája. Ez vitathatatlan tény, és nagyon jó lenne, szép lenne, hogyha ez ennek a politikának a kezelésében is megjelenne uniós szinten. Tehát azt szeretném, hogyha a bizottság végig gondolná, hogy nem lenne értelme valamilyen speciális eszközt létrehozni, amivel lehetne segíteni a KKV-k exportját és importjávát. Tehát azt mondanám, hogy EU Exim, e, Exim F, ez egy Európai Uniós ex, e, export-import könnyítő e, eszköz. Ez egyedi programokat jelentene, és olyan KKV-kat lehetne segíteni, amelyek már egyébként jól működnek. És meg kéne azt is nézni, hogy ebből aztán hogyan meríthetünk további ötleteket. Jelentene ez egy bizonyos szolgáltatási listát is, amit az EU-Exim program tudna nyújtani a KKV-knak a vitákon alapulva persze kibővíthetjük ezt a listát, és egyéb ötleteket is felvehetünk, attól függően, hogy a kollégák, illetve a politikai frakciók hogyan látják ezt a kérdést. Nem kívánom felolvasni az egész anyagot, mert ezt önök is meg tudják tenni. Most talán ezzel a rövid leírással be is fejezem, még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Itt arról van szó, hogy segítsünk az európai gazdaságnak egy válságidőszakban. Látnunk kell, hogy a KKV-k képezik az egyik legjelentősebb részét az európai gazdaságnak, és azt is be kell látnunk, amit már az elején mondtam, hogy a KKV-k tevékenysége az európai piacon korlátozott, de kívül, Európán kívül is korlátozott. Ezeket a korlátokat fel le kell bontanunk azzal, hogy segítjük a KKV-k tevékenységét. Bevezetőként ezt kívántam elmondani, köszönöm a figyelmüket, és várom a kollégáknak az észrevételeit. Természetesen nyitott vagyok minden konstruktív változtatásra, konstruktív észrevételre, annak érdekében, hogy mindenki számára elfogadható eredményre jussunk és ami aztán lehetővé teszi, hogy ezt a jelentést itt a szakbizottságunkban, majd plenárison is megszavazzuk. Köszönöm szépen a figyelmüket, és elnök úr, visszaadom a szót. Köszönöm szépen, előadó úr. Megadom az árnyék előadóknak a szót. Elsőként Korejas Camora asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok árnyék előadója vagyok ennek a témának, és lenne néhány megjegyzésem vele kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan gondoskodnunk kell arról, hogy a KKV-k a lehető legnagyobb előnyökhöz jussanak az uniós politikából. Vannak ezzel kapcsolatban már jogszabályok, programok, tervek, uniós és tagállami szinten is. De hát természetesen európai többletértéket kell mutatnunk a KKV-kkel kapcsolatos politikánknak, és arról kell elsősorban gondoskodnunk, hogy a lehető legjobban össze legyenek egyeztetve a különböző támogató programok. Ami a KKV-kkal kapcsolatos politikát illeti uniós szinten, úgy gondolom, hogy ezt úgy kell kialakítani, hogy abba be legyenek vonva a tagállamok is. És a politika általi KKV támogatásban nyilvánvalóan arra kell összpontosítanunk, hogy a KKV-k számára tényleges előnyök származanak ebből a politikából, ez lenne az európai többlet érték. Gazdasági és pénzügyi válsággal küzdünk, ami a KKV-k finanszírozását nehezővé, nehezé, nehez, nehézé tette, tehát a hitelekhez való hozzáférés, a finanszírozáshoz való hozzáférés további európai finanszírozás rendelkezésre bocsátásával pótlandó ki és természetesen fontos, hogy ezek, a, ezek az intézkedések a külföldi piacra lépést, a nemzetközi válást segítség a KKV-k számára. Természetesen a KKV-k támogatása, a versenyképesség javítása és a munkahely teremtés jegyében kell, hogy folyjon. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy eh, potenciál van még itt a növekedésre a feltörekvő országokban is, de hát a KKV-k és különösen a legkisebb vállalatok nehézségekkel küzdenek az itteni piacra lépéskor. A vállalkozásoknak a bővülése, terjeszkedése a egységes piacon is fontos kell, hogy legyen. Egyébként pedig örülök az előadóval való együttműködésnek. Köszönöm szépen! a szociáldemokrata frakció árnyék előadója. A mai napon nincs jelen, úgyhogy engedjék meg, hogy helyette én szóljak. Úgy gondolom, hogy itt is megfontolást tárgyává kell tennünk, hogy az unió külképviseletei nem játszhatnak-e ebben is erősebb szerepet, éppen hogy azáltal, hogy a KKV-k számára gazdasági, üzleti partnereket hajtanak, felkeresnek fel más országokban, kapcsolattartási rendezvényeket szerveznek, és a partner országok közigazgatásában, bürokráciájában mutatkozó nehézségeket felmutatják. Tehát gyakorlatilag a KKV-k esetében is egy aktív képviseletet látnak el ott abban az országban. Ez volt, amit az árnyékelődő nevében felkívántam vetni, most pedig megadom a további tagoknak a szót. Elsőként Murphy úrnak. normally this committee goes through the uh, through the of the political groups first. Miért nem megyünk végig ezt a koordinátorokon? Die Schattenberichterstatter. Most a politikai pártok, politikai frakciók szerint akkor járunk el, hogyha a biztos dököktír itt van. Most az árnyékelőadók szerint eh, járunk el, az árnyékelőadók sorrendjében. Önt nem jelölték meg árnyékelőadónak, tehát eh, először az árnyékelőadók kapnak szót, aztán pedig a további bizottsági tagok. De felírom a nevét. That isn't my point. Uh... Nem erről van szó, nem ez a kérdésem. Én azt gondoltam, hogy először a koordinátorok listáján megyünk végig, aztán utána a többi képviselőn ön az elnök, ez újdonság. Izgalmas új időket élünk, amennyien új dolgot akar tenni. Úgy. It's not new. Nos, ez nem újdonság. A Vélemények vonatkozásában először ugye a jelentéstevők előadók, aztán az árnyék előadók következnek az ön frakciójából. Nem kaptam értesítést arról, hogy ő len, ön lenne a az árnyék előadó, amennyiben mégis így van, úgy kérem ezt jelezze, és akkor megkapja ön is a szót. Ma csak két árnyék előadóról hallottam, Körre Szamora asszonyról és Balzáni asszonyról ők megkapták először a szót, és utána nyitom meg mindenki számára a hozzászólási lehetőséget. Ön is hozzászólhat persze, amennyiben úgy szeretné. Először Murphy úr kér szót, aki nem árnyék eh, előadó, mert hozzászólhat. Thank you very much, Brent. I look forward to my speech. Köszönöm <laughs> és eh, remélem azért még marad valami hozzászólási időmből is. Nagyon sok országban borzasztó a helyzet a KKV vonatkozásában. Írországban körülbelül 5 cég eh, húzta le a rolót naponta. Ennek az oka nem az, hogy ne lenne ne jelenjenek meg azok a cégek a nemzetközi piacon, hanem inkább az, hogy egyszerűen kapnak hitelt erre a tevékenységre. Azért, mert ugye a 15%-kal esett vissza a fogyasztók kiadása, és a politikai vezetőink ezt úgy kívánják kezelni, ugye, hogy további megszorításokat alkalmaznak, de ez véleményünk szerint csak további válságot idéz elő. Aztán van egy másodlagos tényező, amivel szintén egyetértek, az, hogy nem férnek hitelekhez. Nem csak az, hogy megjelenjenek a nemzetközi porondon, hanem bármire. Egész egyszerűen nagyon sok KKV nem kap egyáltalán hitelt semmire, és ez idézi elő ezt a helyzetet és ez ugye a magánbank szektor számlájára írható, nagyon sok milliót, milliárdot pumpáltak beléjük, e- és ez a pénz aztán nem jut el tovább a gazdaság élet szereplőihez, hanem ugye a legnagyobb hasznot akarták ebből az egészet megszerezni, úgyhogy mondjuk kötvények befektettek problémás országok esetében. Tehát ez tényleg a magánbankágazat hibája, és jó lenne, hogyha ennek olyan demokratikus ellenőrzött bankok, amelyek végeznék ezt a tevékenységet tisztességesen. Ennek, tehát itt nem ez a megoldás a véleményem szerint, hanem igenis az, hogyha demokratikus kontroll elvonnánk a bankokat, és mm, beszüntetnénk a megszorításokat. Az export-import ügyletben az a kérdésem, hogy honnan jönnének erre a pénzek. És hogyha létrehoznánk egy ilyen eszközt, akkor a hozzáférés vonatkozásában kellene hogy legyen olyan feltétel, hogy ne legyen további termelés, kihelyezés, tehát hogyha hogy ne kerüljenek ezek mondjuk Európán kívülről, amely aztán lenyomja a béreket, és így tovább. Tehát nem csak piaci terjeszkedése legyen, hanem termelési terjeszkedés is bizonyos mértékig. Köszönöm. Anders Dotter und Anders Dotter asszony. Thank you, Chairman. Uh, I think we... Uh, Köszönöm Köszönöm szépen. Tegnap este a politikai frakciónkban megegyeztünk, hogy az én frakcióm részéről én leszek az árnyék jelentéstevő. Elnézést kérek, hogy ezt nem közöltük, vagy nem derítettük ki korábban. Általában a zöldeknek az a véleményük, hogy óvatosan kell eljárnunk a KKV-k és a tevékenységük nemzetközi esítésével kapcsolatban. Nagyon sokba kerül a nemzetközi szereplés, és olyan emberi erőforrásokat vesz igénybe, amit jobban lehetne hasznosítani szolgáltatás vagy termék előállításán nemzeti szinten a vállalatok nemzetközi válásának az eredménye adott esetben nem lehet kielégítő. A jelentésben két dolgot vetnek föl, hogy miért kellene fokozni a KKV-knek a versenyképességét. Ezt szeretnénk, hogyha figyelembe venni az előadó a jelentés tervezetben. Ez azt is jelenti, hogy segíteni kell az eh, KKV-kat, amelyek szeretnének nemzetközi szintérre lépni, hogy eh, hatékonyan védettek legyenek a tisztességtelen verseny ellen, amit az uniós partner eh, államok valósítanak meg egyes esetekben. Tehát így ezért kell segíteni, hogy megismerhessék jobban a KKV-k, hogy milyen tisztességtelen eljárásokat alkalmaznak más országok. Yeah, thank you. Köszönöm szépen, most Dartmouth úr. Um... Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék, ha megengedik, a jelentés készítőjének azért, hogy ezt a rendkívül fontos ágazatot és a bizottság figyelmébe ajánlotta teljesen egyetelmű, hogy a második bekezdésben, ahol a 75%-át adják a magánágazati munkahelyeknek, és 80%-át teremtik az új munkahelyeknek. A kis és közepes vállalatok nem részei a gazdaságnak, hanem vezetik a gazdaságot. Ez egyszerűen lenyűgöző számomra, hogy a például Murphy úr és a régi bal oldal mindig ideges, a, illetve a nagy vállalatokkal kapcsolatban. És délelőtt bekapcsoltam a televíziót, és azt is láttam, hogy a Peugeot két és fél millió eurót veszít hetente, és több ezer munkahelyet szüntetnek meg. Franciaországban például óriási a nyomás, hogy valamilyen módon a Peugeot azt kimentsék. És ez olyan pénz, ami egyébként a gazdaságnak egy másik részét tudná segíteni, amelyik sokkal valószínűbb, hogy munkahelyeket teremtene. A politikai középjobb az általában ellenzi a bankoknak a nem államosítását, de Murphy úrnak teljesen igaza van, és nagyon is egyetértek, hogy csak sokkal magasabb százalékban, hogy a pénzügyi válság végül is a hitel lehetőségeket elapasztotta, és a hitel elapadása elsősorban a kis és közepes vállalatokat érinti. És van egy olyan ö, ö, lehetőség, hogy államilag támogatott hiteleket, vagy állami hiteleket kaphassanak, amik kifejezetten a kis közepes vállalatokra szólnak. Na most eh, hol jelenik ez meg? Amit fontosnak tartok ebben, hogy ha elfogadjuk, mint javaslatot, hogy ezt érdemes megfontolni, akkor szerintem mindenképpen nagyon nehéz ebből az ötletből eljutni egészen odáig, hogy azt mondjuk, hogy mi az, amit bizottsági Európai Unió szinten kell tenni itt az ö, bekezdésben azt mondja, hogy ö, program a fokozott versenyképességért. Nem egyértelmű ez a fordítás sem. Kellene, hogy legyen egy 2,5 milliárd eurós költségvetés, amit fel kellene használni. Most ez ez már egy megtervezett költségvetés, hogy itt költségvetést kérünk, vagy ez van, vagy mi ez? ez nem, nem, nem tudom, hogy mi ez, ezt már eleve jó lenne tisztázni. De még egy felvetésem van. Az ötlet, hogy egy ilyen típusú kezdeményezést bizottsági szinten kell megvalósítani, ez egyszerűen értelmetlen, borzasztó nagy pazarlást jelentene ez. A kolléganő Cseh köztársaságból jön egy nagyon sikeres gazdaság, ország. Az azt jelenti az ötlet, hogy egy cseh vállalat a cseh köztársaságban, Brüsszelbe jön el, itt próbálja megnyerni a figyelmét valamilyen bizottsági tisztviselőnek, aki valószínűleg éppen 10 hetes szabadságát tölti, és a közepes és kisvállalatnak 10 évbe jut, amíg egyáltalán szabadságra elmehet egyszer. Tehát sokkal jobban kellene ezt nemzeti szinten kezelni. És még egy dolog van, azt mondja az anyag, hogy mind a kereskedelem és a külföldi bef, közvetlen beruházás, befektetés, ez a Lisszaboni szerződésnek a szó használata, én mindig arról beszélünk, hogy ez nincsen demokratikus legitimizációja ennek, és különösen nem az Egyesült Királyságban, ahol a liberális demokraták és mindenki azt ígérte, hogy majd lesz népszavazás, aztán végül nem lett. Elnézést, de akárhogy is ezt bizonyára kellemetlen hallani, nagyon zavaró az, hogy nem hallom a saját hangomat. Miután itt vannak ezek az új ö, meghívások az előadóknak, az én frakcióm és az összes innentől való jelentésre ez vonatkozik. But it's not a new order. Ez nem egy új ö, rendszer, vagy még 10 percünk van a jelentésre, úgyhogy szeretném megadni a bizottságnak és az előadónak újra a szót, de egyben kérem őket arra, hogy röviden szóljanak, mert tegnap Wort, weil ich weder von einem Shadow-Berichterstatter... Megjönnek az, megérkeztek az ILO szakértői, és a velük való eszmecserére szeretnénk több időt fordítani. Leo Mundides kapszott a bizottság nevében. Thank you, Mr. Chairman, for giving the opportunity to... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném akkor elmondani röviden a bizottság álláspontját ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Nagyon bonyolult és komplex kérdéskör. Állt osztjuk azt az elemzést, amit itt az imént hallottunk, hogy milyen előnyökkel jár az, hogyha a KKV-kat jobban támogatjuk nemzeti szinten. Itt nem csak a tevékenységfogazásról van szó, hanem arról, hogy innováció, kapacitás tekintetében, termékenység javulásban is, termelékenység javulásban is segíteni kell őket. Itt azok az aggodalmak kerültek megemlítésre, amelyet a, ott tapasztalunk, hogy pénzügyi szakadékkal találkoznak, nehezebb a KKV-knak nagyon sok tagállamban megfelelő finanszírozási lehetőségeket találni az exporttevékenységükhöz. Vannak nemzeti, magán és állami lehetőségek is, exporthitel lehetőségek, de valamennyien tudjuk, hogy a kereskedelmi bankok, a magánbankok húzódoznak ettől a piactól azzal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni ezen a területen, az összes támogatás, a tanácsadás és tájékoztatás, azt végezzük ezt, illetve nem végezzük ezt egyelőre, csak éppen most próbálgatjuk. Ennek kell, hogy az következő év első felére egy egyértelmű elemzésünk legyen arról, hogy mi van a különböző tagállamokban, hogyan lehet a külpiacokra eljutni, milyen szinergiákat lehetne hasznosítani, hol vannak áthidalá, átfedések, és hol vannak hiányok. És abból láthatjuk majd meg, hogy mit lehet tenni. Hitel oldalról azt mondanám, hogy mind a meglévő pénzügyi finanszírozási eszközök és a javasoltak, amik az következő többéves pénzügyi keret idejére vonatkoznak, ezek lehetővé teszik, hogy finanszírozzák a KKV-k az exporttevékenységüket. Tehát ez tulajdonképpen megvan. Tehát nincsen specifikus eszközünk, instrumentum. Ez létezik. A pénzügyi közvetítők esetében persze a portfóliók kifejleszthetők lennének, hogy külön specifikus portfóliókat döltsene, dolgozzanak ki, például az eko-innovatív termékekre, vállalat áttelepítésekre és így tovább. Ez megoldható. Készek vagyunk erről tárgyalni és segítséget nyújtani, és a jelentéstevőnek is, hogy megnézzük, hogy ezek a különböző opciók hogyan valósíthatóak meg, és mit lehet tenni ezen a területen. Örülünk ennek a lehetőségnek és várjuk a jelentést. Még van egy kérdés a 2,5 milliárddal kapcsolatban. Ez egy javaslat, ezt javasolta a bizottság a következő több éves keretre, hogy ez legyen az az összeg, amivel segíteni lehetne a KKV-knak. Ez a 2,5 milliónak 57%-a az a pénzügyi eszközből lenne, tehát ez közvetetten kerül a KKV, kerülne a KKV-khoz, egy 17% az pedig az európai vállalathálózattól, tehát 75% az szolgáltatás és finanszírozás a KKV-k számára. Köszönöm szépen, zárásképpen pedig ismét az előadónak adom meg a szót. Mr. Chairman, and, and, uh, thank... Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm az érdekes hozzászólásokat, és önnek külön azt, hogy milyen szerepe lehet ebben az európai külszolgálatnak. Ez mindenképpen figyelemre méltó. Csak néhány dolgot. Dartmouth úr, nem tetszik nekem a Lisszaboni szerződés, ugyanúgy, hogy önnek sem. Én nem szavaztam volna meg, de hát most már ez van, itt van, és akkor tiszteletben kell tartani. Ennek a szerződésnek értelmében az európai intézményeknek kizárólagos kompetenciájuk van a kereskedelem területén. Na most akkor mit csináljunk? Hát semmi olyat nem teszünk, ami e, csorbítaná a tagállami nemzeti kompetenciát. Ez egy kiegészítő, komplementer tevékenység, aminek az a célja, hogy segítse, kikövezze az utat ahhoz, hogy a KKV könnyebben jussanak hitelhez. Nem fogunk senkit sem semmire kényszeríteni, nem fogjuk kényszeríteni a KKV-kat, hogy váljanak nemzetközi vállalattá, hogyha ezt nem akarják csak az a feladatunk, hogy kidolgozzunk olyan eszközöket, amik segíthetik őket, ha ö, szükségük van rá, vagy ezzel érni akarnak összesen ennyiről van szó, és szerintem az első véleménycserét után szerintem a hangulat pozitív és kölcsönösen elfogadható eredményekre juthatunk, és várom a további vitákat és a szoros együttműködést valamennyiükkel. Herzlichen Dank, die nächste Diskussion. Köszönöm szépen. A következő napi vitára pedig szeptember 3-án kerül sor a részletes eszmecserére. Most pedig átmegyünk a következő napi rendi pontunkra. Ennek ez előtt szeretném bejelenteni, hogy Zon Lucas Sustas jelentésével kapcsolatban, ugye a közbeszerzés témájában írt ő jelentést, július 27-én 18 óra a módosítások beadásának határideje. A koncesziós irány elve kapcsolatos határidőt, módosítói benyújtós, benyújtási határidőt pedig még nyitva hagyjuk, mert még nem tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban hozunk-e, illetve mikor határozatot, tehát ez majd szeptemberben döntjük el. Most pedig köszöntöm a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a képviselőit, akik vendégként érkeztek körünkbe, és velük fogunk eszmecserét folytatni a munkavállalói jogoknak az érvényesítéséről. Karen curtis az ILO igazgatóhelyettesét és Rudi de Lákot, a brüsszeli iroda vezetőjét köszönhetjük vendégként körünkben. Curtis asszonynak meg is adom a szót. Thank you, Chair. Köszönöm. Nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk ma, és munkaügyi dolgokról beszélhetünk bizonyos Ország szempontjából nagy, nagyra értékeljük azt, hogy együttműködhetünk uniós szervekkel a megfelelő munkafeltételek biztosítása területén. Ezek most egyre fontosabbak ezek az eszmecserék, hiszen a szabadkereskedelmi megállapodásokban fenntarthatósági követelmények is vannak. Ezen túlmenően a preferenciák rendszerét is felülvizsgálták. Vannak aláírt, ugye ratifikált megjegyzések, ezek az ILO, e ezekkel az ILO e is foglalkozik, vannak itt felülvizsgálati záradékok, különböző vizsgálati lehetőségek, mint független szakértők, mint pedig háromoldalú testületek részéről. Az ILO e hozzájárulhat ahhoz, hogy megfelelők legyenek az eredmények, és referenciapontként is értékelhető a szerepünk a tisztességes munkabiztonsítása területén megosztottuk önökkel objektív értékelésünket több nehéz, ellentmondásos helyzetben. Különböző illó háromoldalú fórumokon együttműködtünk önökkel. Olyan helyzetekben is sikerült erőre lépni, ahol azért még van bőven teendő. Így technikai segítséget is nyújtunk annak érdekében, hogy ez mindenki számára elérhető legyen. Az alapvető munkafeltételeket szeretném ma egy kicsit bővebben ismertetni. Kolumbiával van egy ugye, FTA, amely az alapvető munkafeltételek jogi és gyakorlati megjelenését, megjelenítését írja elő. A teljes végrehajtás területén még vannak lépések. A magas szintű februári misszió 2011-ben volt. Itt a szociális párbeszéd megerősítésére koncentráltunk a de erőszak ellen léptünk fel, és igyekeztünk a gyülekezési szabadság érdekében lépéseket tenni, vagy a társadalmi szabadság érdekében lépéseket tenni. A munkahogyi szakértők munkáját is igyekszünk elősegíteni, illetve szakértők, más szakértők munkáját. Az ügyészségnek is képzést adtunk a szakszervezetések elleni bűncselekmények vonatkozásában és 415 ügy el is indult, tényleg a büntetőesség ellen veszük fel a harcot. A felügyelő testületek továbbra is sajnálatosnak tartják a szakszervezetesekkel kapcsolatos halás eseteket, és reméljük, hogy csökken az erőszak velük szemben. Az Egyesült Államokkal is van egy megállapodás, amely területén szeretnénk még előrelépni a nemzetközi munkafeltételek a kollektív tárgyalások során. Itt konkrét célok vannak a védelmi intézkedések megerősítése érdekében, kampány, képzési tevékenység a rendőrök, ügyészek számára és az erőszakos bűncselekmények ellen igyekszünk kollektív tárgyalási feltételeket biztosítani a közférában is, és a nem megfelelő munka közvetítés ellen is lépéseket teszünk. Latin-amerikai régióban láthatunk néha hiányosságokat, ezen erre megfelelő jogorvoslatot kell biztosítani. Az ország, számos más országban is kérnek segítséget a vita rendezés területén. A perui kormányzattal megindultak a megbeszélések. A Fülöp-szigetek helyzete is rámutatott arra, hogy itt nem csak szakértői segítségre nyújthatunk vissza, hanem a három oldalú konferenciára is. Az együttműködés javult a kormányokkal, van egy három éves program például most, irányzatásokat fogadtunk el a munkaügyi, belügyi, védelmi, igazságügyi minisztériummal, a rendőrséggel és a hadsereggel, a munkavállalói jogok biztosítása érdekében életét vesztette egy szakszervezet is tevékenysége során és nagyon fontos, hogy akik ezt elkövették, azokat megfelelő módon megbüntessék. A kényszermunkára is oda kell figyelnünk, illetve a gyülekezési szabadságra Myanmarban. Itt tényleg előrelépésre lenne szükség. A tagállami, az a kérést elutasítottuk, hogy milyen eh, már ilyen kapcsolatba lépjenek. Ezt eh, felvizsgáljuk, megnézzük, hogy eh, a kényszermunka ellen mit lehet tenni, és megnézzük, hogy milyen társadalmi szabadság lehetőségeket biztosítanak. Jelenlegi csapathoz csatlakoztak még mások is. Voltak a pakisztáni kormányjal kapcsolatban is lépések, hogy összhangba hozzuk ezt az egészet az alapvető feltételekkel. 2010-ben jelentek meg ilyen kérések először nemzeti szinten. Végre új szabályozás lépett hatályba a fővárosban, és Mm, más vidéki területeken is, eh, de bizonyos kérdésekkel még nem foglalkoznak. Sajnos megállapítottuk, hogy a gyermekmunka is nőtt a szegénységnek köszönhetően. Egyre több esetben hallottuk azt is, hogy gyermekeket katonaként alkalmazták itt ugye többen aggájaiknak adtak hangot. Nem megfelelő a munkafelügyelet, ezért ez ellen nehéz fellépni. A helyszínen egy EU-s finanszírozott projekt zajlik ennek megszüntet, a gyermekmunka megszüntetése érdekében és a, leg, a gyermekmunka legszörnyűbb formáit igyekszünk megszüntetni. A Grúzia kormánya részéről nem láttunk még módosításokat az irányadó jogszabályok vonatkozásában, bár a kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy bizonyos módosításokat átültet a gyakorlatba. Két módosításra került sor az ILO ragaszkodott ahhoz, hogy egy mediációs eljárást is vezessenek be az országban, és a szakszereti jogokat biztosítsák. A gyermekmunka területén megállapításra került, hogy a 2009-es 10-es években volt ugyan előrelépés, de a munkafelügyelet, munkai felügyelet továbbra sem működik megfelelően. A munkafeltételek áthat, A jogállamiság az azonban ehhez szükség lenne az Európai Unió tagállamai kötelezettséget vállaltak a ratifikáció mellett. Itt ugye alapvető ö, jogokat sértenek, de ö, adatgyűjtés zajlik, igyekszünk ö, szektorokat, csoportokat beazonosítani, ahol intézkedésekre lehet szükség. Éppen ezért nagyon lényeges a felügyelet eh, kialakítása, mint pénzügyi, mint személyzeti szempontból. A gyermekmunka eh, különösen eh, bizonyos konkrét ágazatokban jelenik meg, Azerbajdzsán, Kína, Kazaksztán, Kirgizisztán, Tajikisztán és Üzbegisztán vonatkozásában voltak negatív megfogalmazások ezzel kapcsolatban. A gyermekmunka ugyan tiltott a elméletben, de gyakorlatban ezt nem valósítják mindig meg teljesen. Közép-ázsiai országoknak technikai segítséget nyújtunk 2005 óta. Üzbegisztán különösen ö, ö, igyekeztünk nyomunk követni a különböző standardok végrehajtása területén. Itt mind a munkadói szervek, mint a szakszervezetek rámutattak arra, hogy nagyon erőteljes a gyermekmunka, a gyapot alatásbeszedés során folytattunk megbeszéléseket a kormányzattal, de még nem fogadták ezt a felkérést, hogy egy háromoldalú kiküldetésre kerüljön sor a helyzet érdek, értékelése érdekében a nevezett ágazatban. Az üzbegisztáni helyzetet tehát meg kellene vizsgálni ilyen gyermekmunka szempontból, és az egyezmény megbetartására lenne szükség, új jelentések készülnek majd el a novemberi-decemberi ülésre. Ugyanez a helyzet számos más ország vonatkozásában, Fehér Oroszország, Kolumbia, Guatemala, ezek vonatkozásában egy vizsgálóbizottság indul hasonlóképpen, mint is, Pakisztánban a kokotermelés során, Gánában és Elefántcsontparton találtunk nehézségeket. Az elefánt, tehát Elefántcsontpart egy nemzeti akciótervet fogadott el 2007-9 vonatkozásában, Gánában pedig a gyermekmunka legszörű formáinak megszüntetése területén zajlanak lépések 2006 óta. Gánában megkezdődött a figyelemfelkeltés a ágazatban is és a gazdálkodók és a helyi kormányzat is igyekszik hozzájárulni az, hogy gyermekek inkább iskolába menjenek a munkahelyet. Itt különböző PPP és együttműködéseket is igyekszünk kialakítani Nyugat-Afrikában Nagyon lényeges az alapvető munkafeltételek, megfelelő munkafeltételek biztosítása, a szakszervezeti gyülekezési szabadság egy alapvető jognak minősül ez ügyben. Tényleg a nehéz ágazatokban igyekszünk ennek megfelelni, és megnézzük, hogy hogy tudunk lépéseket tenni ennek érdekében. Fontos, hogy foglalkozzunk a ö, szabad ö, vállalkozási ö, kérdésekkel. Ö, remélem, hogy ezek az észrevételek mindenkinek hasznosak voltak, és várom a kérdéseiket. Thanks a lot. Uh, Elnök, köszönöm szépen. Nagyon sok tényadatot, számot is kaptunk, hangzott el. Esetleg jó lenne, hogyha átadná a, az előadását, és akkor ezt körözni tudnánk, megkaphatnák a tagjaink. Négyen kértek szót, az első Kutas úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Lévén, hogy az Európai Unió részéről jelentéstevő vagyok a Természetesen nagyon érdekel a ö, gyermek kényszermunka kérdése. Az első kérdésem az lenne, és azt szeretném pontosan megtudni, hogy történt-e tényleges előrelépés a tárgyalások során Üzbegisztánnal, hogy fogadják el a technikai segítségnyújtást 2012 2022-es gyapott betakarítási időszakban. Hogyan látják önök, hogy hajlandó-e Üzbekisztán elfogadni egy ilyen támogatást, ilyen segítés, segítséget figyelembe véve a július végi határidőt? Az is érdekelne, hogy az Európai Bizottság többet tesz, mint egyszerűen megkönnyíteni a, tár, a párbeszédet az önök szervezete és az üzbék kormány között, annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak az üzbék vezetőkre, hogy ezt elfogadják, ezt a látogatást. A legutóbbi alkalommal, amikor a üzbekisztáni kényszer gyermekmunkáról tárgyaltunk, az Európai Bizottság elmagyarázta, hogy egy három oldalú bizottság szükséges, és a Genfi egyez, támogatás során, tárgyalások során Üzbegisztán megemlítésre sem került. Ezért kérdezem öntöktől, hogy ez azt jelenti, hogy az ilo esetleg a továbbiakban már nem érdekli, hogy betartsák a rendelkezéseket. És egy általános kérdés több országot is felsorolt, ahol úgy gondolja, hogy a gyermekek jogait megsértik. Szeretném meg kérni önt, hogy adjon nekünk egy olyan listát, ahol Üzbegisztánon kívül, ahol a gyerekek jogait a kényszermunka útján sértik, mondja el a többi országokat is. Azon kollégáknak mondom, akik még itt vannak, hogy el kell mondani, hogy sajnos, ha az üzbék kormány nem fogadja el az ILO küldöttség látogatását, úgy, hogy ez szerepel az írásokban és a köztes jelentésben, akkor az év végéig nem várhatunk meg megint egy betakarítási időszakot és egy további ígéretet, amit elfogadnak az, hogy a jövő évben majd mehet az ILO küldöttség. Tehát én azt javaslom, hogy egy ilyen esetben a szakbizottságunk amint hazajövünk a nyári szabadságról, azonnal ö, időzítsünk egy megfelelő időpontra egy ö, tárgyalást, aminek kapcsán elutasítjuk ezt a jegyzőkönyvet, illetve hát nem fogadjuk el a lehető legjobb megoldást kell megtalálni, de reméljük, hogy erre nem is lesz szükség. Hát ezt várom, és ezért várom, hogy a ILO a betakarítási időszakban oda ellátogasson. Elnök, köszönöm szépen, Murphy úr a következő. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadását. Három különböző kérdéscsoportom van. Az egyik eh, természetesen Üzbekisztánnal, eh, ahogy George is elmondta. Úgy éreztettem, hogy technikai típusú látogatásról lenne szó, illetve hogy tárgyalások folyamatban vannak. Esetleg tudna erről többet mondani? Mikor utazna a küldöttség? Szerintem ez nagyon fontos, hogy a betakarítási időszak vége felé hogy kimehetnek-e majd szabadon a földekre, és hogyha ez technikai látogatás, akkor a civil társadalommal is hogyan tudnak kapcsolatot felvenni, hogy azok elfogadják ezt. Vannak-e információik arról, hogy ez a gyerekmunka a, létezik-e például a betakarítási időszakon kívül is, például amikor az vetési-ültetési időszak van. Van-e erről valamilyen jelentés? Továbbá Közép-Ázsiában maradva, Kazaksztánban ö, ö, tudnak -e arról, illetve végeznek-e valamilyen nyomonkövető monitoring munkát. Nagyon komoly visszaesés van a munkajogok tekintetében Kazaksztánban a szakszervezeti jogokat is jelentősen csorbítják. Ennek van egy gyakorlati része, és van egy olyan része is, amit jogilag úton, mert a munkatörvénykönyvet módosították még hozzá, oly módon, hogy komolyan csorbulnak a dolgozók jogai, például a szabad szövetkezés joga, a terhesnők jogai, a kollektív szerződés tárgyaláshoz való jog, a szakszervezeti vezetők elbocsátásának tilalmát kivették a munkakönyvből, és vannak még további elemek is. Erről önök mit tudnak, hogyan gondolnak? A Kolumbiával kapcsolatban jó információt adtak, de vannak egyéb speciális nyomókövetéseik, például azzal, hogy mennyi a maximális munkaidő, és így tovább. Nagyon sok kérdés volt ez, is akkor most átmondónak. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék eh, fejet hajtani az ILO által végzett kitűnő munka előtt, amit a gyermekmunka megszüntetése érdekében végeznek. Ez mindenképpen nagyon fontos. Szeretném megkérdezni az ILO, tehát Nemzetközi Munkaügyi Szervezet képviselőit, egy dologról, ami az angol sajtóban jelent meg. Én akkor nyomon követtem ezt. Egy spanyol szakszervezet az Európai Bírósághoz fordult, ha jól tudom, vagy az Európai Emberjogi Bírósághoz, nem tudom, hogyha valaki szabadsága alatt betegszik meg, a beteg szabadságát leveszik a szabadságából. Na most a spanyolországi fiatalok és foglalkoztatása tekintetében több mint 48%-os a munkanélküliség, és a nagyon magas, kb. 25%-os az globális munkanélküliség Spanyolországban. Itt e, azt mondják ebben az anyagban, hogy ez egy aggodalom, hogy az emberek ezt el fogják egyszerűen fogadni, holott egy ilyen rendelkezés, egy ilyen munkaügyi gyakorlat az egyszerűen önmagában sem kívánatos. Az lehet a hatása, illetve azt mondják, hogy az is, hogy az ö, a, a munkaadók ö, én nekem már eleve nem szimpatikus az, hogy az Európai Unió Bizottsága mondjuk munkagyi szabályokat hozzon az Egyesült Királyságra vonatkozóan, vagy bármely más uniós országra. Tehát a kérdésem az az, hogy igaz-e, vagy az, az ILO alkalmaz, támogatta ezt, ezt a szabályt, és hogy, vagy, vagy implicit módon támogatta ezt, vagy ennek az elvét támogatja-e, illetve vagy amit mondtam, ennek ö, nagyon rossz hatása lenne arra, hogy ö, amikor amúgy is nagyon magas a munkanélküliség, hogy akkor vegyenek fel munk, új munkaerőt. Az önök véleménye szerint, amit itt e-, idéztem, ennek van-e valamilyen jó oldala, vagy, vagy ez helyén való-e, végzette az ILO valamilyen felmérést, értékelést azzal kapcsolatban, hogy ennek milyen hatásai vannak. Én elmondom, nagyon érdekel ez a vélemény. Köszönöm. Kérem, hogy csak röviden, mert 10, maximum 15 percünk van még. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Kétségtelen, hogy nagyon hálás vagyok a két ajánlós képviselőnek. Én szeretnék egy kicsit többet megtudni a részleteiről, hogy milyen kötelezettségvállalások vannak Üzbegisztán részéről. A látogatás lehetséges időpontja, tudják-e azt, hogy milyen mértékben lesz alkalmuk felvenni a kapcsolatot majd ott a helyszínen a különböző civil szervezetekkel, és szeretném megérteni, hogy tulajdonképpen mit mondanak az üzvék hatóságok? Ők úgy gondolják, hogy ők mindent megtettek, vagy dolgoznak a dolgon, csak még időre van szükségük, vagy egyszerűen csak próbálkoznak, és azt remélik, hogy ez csak, vagy azt mondják, hogy ezt csak a nemzetközi szervezetek találták ki. Tehát ők hogyan igazolják azt, ami történik a saját hazájukban? A második kérdés ugyancsak Üzbekisztánnal kapcsolatban. Szerintem nem lenne jó ötlet, hogyha azonnal a plenárisra rohannánk, mert miután a plenárison van egy ö, ö, függőben lévő szavazás, akkor vannak lehetőségek arra, hogy még tovább tárgyaljunk, vagy egyezkedjünk. Na most, hogyha a szavazás negatív és elbukik, onnan semmi befolyásunk, vagy sokkal kevesebb lehetőségünk van, mint ö, van egyébként azhoz, hogy Üzbekisztánban valamit tegyünk. Tehát ö, próbáljuk meg, tehát ö, az lenne talán a jobb, hogyha egyre ne, nem mennénk szavazásra, és egy utolsó kérdés. Nagyon kevés az időnk, de érdekes lenne, hogyha elmondanák, hogy mi a helyzet az indiai gyermekmunkával. Az egyik eh, jelentéstevőnk Indiával kapcsolatban egy komoly fejezetet foglalkozott meg, hogy ez az egyik legerősebb blokkoló elem, nagyon nehéz az indiai partnerrel e tekintetben tovább lépni. Van-e az önök részéről ezzel kapcsolatban valamilyen javaslat? elnök, köszönöm szépen. Én még hozzátennék a magam részéről talán két kérdést. Bizonyára tudják, hogy az Európai Parlament Kolumbiával és Perúval kapcsolatban elfogadott egy állásfoglalást, amiben azt kértük, hogy az emberi jogok, munkajog kérdésében egy ütemtervet nyújtsanak be, és Kolumbia azt mondta, hogy rendben majd lesz, tehát fontos lenne ezt utána, ezt az ütemtervet nyomon követni. Másik dolog pedig, hogy e körülbelül egy éve Dél-Koreával hatályban van egy új megállapodás, és természetesen ebben a megállapodásban is vannak különböző követelmények a munkajogi sztenderdekre. Nyilvánvalóan vannak ott is bizonyos problémás helyzetek. Az önök ismeretei szerint javult-e a helyzet a kereskedelmi megállapodás kapcsán? Tehát akkor először talán a bizottság. A bizottság szeretné kommentálni. Szántasszony vagy? Köszönöm szépen, hogy szót adott elnek úr. Az Üzbekisztánnal kapcsolatban hallottam közvetlen kérdéseket. Jó, most már működik a mikrofon is. Tehát meg tudom erősíteni, hogy több alkalommal a párbeszédek során Üzbekisztánnal mi is felvetettük az ILO támogatását, illetve hogy hívják meg az ILO monitoring delegációját, és hogy ez kulcsfontosságú. Koreával kapcsolatban szerintem tudunk mondani újat, voltak egy találkozó a múlt héten, ez egy eh, kiinduló látogatás volt a fenntartható fejezetekkel kapcsolatban, és nagyon jól zajlott ez a találkozó, és szerintem teljes mértékben mennek a tárgyalások. A spanyol kérdéssel kapcsolatban átadjuk a szót mindjárt a foglalkoztatási főigazgatóságnak, lévén, hogy itt egy tagállamról van szó. És emlékeztessenek, hogyha még van valami, amit tőlem szeretnének hallani. Természetesen általánosságban is beszélhetek, a GSP kérdés, tehát az általános preferencia rendszerrel kapcsolatban természetesen nyomon követjük, hogy van-e valamilyen változás, illetve a, azt nézzük, hogy az általános preferencia rendszer szabályain belül milyen eredmények vannak. Köszönöm, foglalkoztatási főigazgatóság, önöki a szó. Köszönöm szépen. Csak egy kis észrevételt tennék a munkaidővel, a spanyolországi munkaidő. Ez egy olyan kérdés, az Európai Uniós munkaidő is vita folyik erről, tehát itt nem kifejezetten kereskedelmi kapcsolatokat érinti ezt, tehát nem a kereskedelmi kapcsolatokban kell ezt felvetni ez a bizottságnak a feladata, hogy eldöntse, hogy mi mit vettünk fel, és mit nem. Nem az Európai Bizottságnak a feladata hogyha van valamilyen véleményük, akkor szerintem tiszteletben kell tartaniuk azt, hogy a szakbizottság tagjai milyen kérdést akarnak felvetni. Mi ezt fel akarjuk venni. Hall a Nemzetközi Munkaszerügyi Szervezettől is, hogy mik vannak. Én nagyon udvariasan mondom, de én egy olyan kérdésről van szó, ami az én ö, választóim számára fontos. Ez a válasz nem kielégítő, és talán megtehetik azt az erőfeszítést, hogy válaszolnak, ha nem tudnak válaszolni, akkor pedig írásban válaszoljanak. Köszönöm. Itten úgy gondolom, hogy akkor erre a kérdésre egy bilaterális megoldást kellene találni, és akkor most visszadom a szót az ILO képviselőjének. Igen, megpróbáltunk válaszolni az összes kérdésre, amit kaptunk. Néhány általános észrevételt szeretnék tenni, majd pedig átadni a kollégámnak, a, kolléganőmnek a szót, aki a gyermekmunkával foglalkozik, és aki konkrétabban ismeri az üzbekisztáni tárgyalásokat, illetve a delegáció látogatást. De szeretném megismételni, hogy az a tény, hogy Üzbekisztán kérdése nem vetődött fel a nemzetközi konferencián idén, annak semmi köze ahhoz, hogy a gyermek munkáról szóló egyezményt be kell tartani. Tehát semmiképpen sem szabad ezt úgy tekinteni, mint az ILO azt mondaná, hogy a továbbiakban nincsen probléma, amivel foglalkozni kell Özbekisztánban. Ezt már említettem, nagyon sok más ország is van hasonló helyzetben. Ezektől mind azt kértük, hogy ismételten legyenek szívesek elkészíteni a jelentést, lehetővé tenni az ellenőrző látogatást, aztán majd jövőre a konferencián megint beszélünk róla. Továbbá Szeretném elmondani, hogy az ütemterv nyomonkövetése Kolumbia esetében részt vettünk benne a múltban, információt is adtunk, illetve például az Egyesült Államoknak az ütemtervével is, tehát vannak lehetőségek, hogy és most indítjuk a nyáron, ősszel, ezt a nagyon fontos programot Kolumbiában. Elsősorban a társulási szabadságra kívánunk koncentrálni, és különböző nemzetközi szakértőink is van, lesznek ott az elkövetkezendő három év során, és ez talán segíthet. Dél-Koreával kapcsolatban kaptunk bizonyos információkat a bizottságtól, engem is érdekel, hogyha én is kérdezhetnék, hogy a szociális partnerok milyen mértékben kerültek bevonásra ezen tárgyalásokba mert múlt nyáron azt hallottuk, hogy a szociális partnerek nem igazán szeretnének részt venni ebben a folyamatban, illetve a szabadkereskedelmi megállapodást használták fel arra, hogy valamilyen előrelépés történjen továbbra is vannak bizonyos kérdések, a munkahogyi szernekkel még nem ratifikálták az egyezményt, több tekintetben vannak akadályok, de a kényszermunka egyezménnyel kapcsolatban is egy kicsit kevesebb talán a probléma a társulási szabadság területén, tehát ezzel akkor talán, és nem felejtettük el a spanyol kérdést is, de először átadom a szót a gyermekmunkával kapcsolatban. Okay. Okay. I'll try and be, I'll try and rush through this very complicated. Igyekszem is gyorsan végig szaladni ezeken. Több kérdés hangzott el, hogy volt-e valami előrelépés a technikai segítségnyújtási misszióban. A két legutóbbi ALC keretein belül a kormányt arra kérték, hogy egy magas szintű megfigyelő missziót fogadjanak el, a kormány nem fogadta el. 2012. februárjában és azt hogy ezzel kapcsolatban kaptam szerzést a bizottság részéről. Tehát elmondták, hogy egy technikai ö, tanácsadási misszióra meghívják őket Taskentbe, én is ott voltam, az Európai Bizottság úgy szintén. Világos volt az, hogy magas szintű háromoldalú megfigyelő missziót nem, fogad, missziót nem fogadnak el, de egy ILO hivatalos kiküldetést elfogadnak szakértői monitoringgal együtt, amit az IEC végez ezt elmondták, ugye májusban, mivel ö, tudták, hogy ez a június konferencián szóba kerülhet. Aztán a visszajelzés az volt, hogy egy ilyen hivatalos missziót elfogadnak, ami talán egy három oldalú workshopba torkollik. Itt ö, öt alkalommal volt erről szó, hogy ilyen három oldalú elfogadásáról. Az elején úgy tűnt, mintha újra ö, meghívnák ö, a hivatalt egy ilyen látogatásra. A konferencia vége felé azonban úgy tűnt, hogy a technikai segítségnyújtás nekik többet jelent, kapacitást, építést, képzést, tudatosságnevelést, mármint a munkahogyi felügyelők kiképzésére gondolok, és hogy egy nagyon jó monitorozási rendszerük volt, a miniszterünközi munkacsoportban. Tehát a munkajogi rendelkezései kialakítása az fogadtak volna tanácsot. Júniusban ez nem került szóba, aztán elmondták, hogy a novemberben, decemberben tovább vizsgálatokra kerül majd sor. Június végén aztán illetve június közepén arról tájékoztattak minket, hogy eh, július közepéig majd eh, újra eh, kapcsolatba lépnek velünk. A tárgyalások még zajlanak, de őszintén szólva a július ülés célja az volt, hogy a technikai monitoring ülés témáit megvitassuk. Tehát igazából nem jutottunk még ezzel sehova még arról van szó, hogy mikor kerülhet sor erre. Az idő elszaladt, éppen ezért igyekszem gyorsan fogalmazni, az UNICEF-fel is összeült a hivatal, az UNICEF is elutazott Taskentbe, találkozott a munkahogyi minisztériummal, nagyon pessimistán tértek vissza, és elmondták, hogy idén, ugye egy hónappal korábban ültették el a gyapott magvakat, tehát az aratásra, beszélve takarításra is egy hónappal korábban kerül sor. Éppen ezért akarunk tenni valamit, ezt korábban kell megtenni. A vízumkiállítás ugye nagyon ideigényes dolog. A tárgyalások zajlanak, igyekszünk, de hát ez van. Aztán mit szól ehhez a kormányzat? A gyermekek ugye iskolába járnak, analfabetizmusról nem beszélhetünk, találkoztunk a, az oktatási és egészségügyi minisztérium miniszterrel, elmondta, hogy nagy, jól alakultak a dolgok az elmúlt húsz évben, és egyébként is megvan a saját monitoring rendszerük és úgy érzik, hogy a nemzetközi közösség valamiért most elővette őket. Remélem, hogy ez megválaszolja a kérdéséget. Elnök, igen, nagyon köszönöm. Minden kérdés nem sikerült megoldani, megválaszolni. Időnk sajnos nincsen, de bilaterális megbeszéléseket lehet folytatni. Nagyon és Uraim, kellemes nyarat kívánok mindenkinek. Találkozunk szeptember harmadikán. Három órakor mindenki.